Muy bien, vamos a comenzar entonces la sesión de tarde. Jó napot kívánok! Elkezdjük az é délutáni ülésünket. Üdvözlöm a petíciók benyújtóit, akik eljöttek hozzánk, mint, az ale, mint alelnök ebben a szakbizottságban, Erminia Mazzoni elnök asszonyt én helyettesítem az ülésünk elején, és amíg várjuk őt, tehát a 9-es napi rendi ponttal kezdjük. Robert Pokok, ír állampolgár által a Voice of Irish Concern for the Environment nevében benyújtott 2010 2007-es számú petíció a kova folysav ivóvízhez való országi hozzáadásával kapcsolatos aggodalmakról lesz szó. Van egy másik petíciónk, volt a Graham, brit állampolgár által a Council of Northern Ireland egész Floridation nevében benyújtott 0211 per 2007-es számú petíció a Kovafoly és a Vivovisthez való Egyesült Királyságbeli hozzáadásával kapcsolatos aggodalmakot. Úgy tudom, hogy itt vannak velünk a petíciók benyújtói, ugye? Üdvözlöm Önöket, és meg is adom Önöknek a szót. itt vannak a bizottság részéről is. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, tisztelt képviselők, eljöttem apám nyomdokain, Robert Pokok sajnos váratlanul elhunyt, kevesebb, mint két hónappal ezelőtt természetesen, sokkal inkább azt szeretném, hogy az apám ülne itt ma, de büszke vagyok, hogy tovább vihetem a munkáját ebben a témában. Mm, Írországban mi vagyunk azok, akiket a kormány rávesz arra, hogy az ivóvízben flort is ígyunk, hogyha egy pohár vizet akarunk inni, vagy teát akarunk forralni, vagy csecsemő tejbe akarunk vizet belekeverni, mindenképpen fluort kell, hogy igyunk. Legyünk 5 kilósak, vagy 50 kilósak, legyünk diabeteszesek, dialízisen, kemoterápián menjünk át, vagy nem, mindenképpen ö, megkapjuk ezt a fluort. Egy svéd ö, tudós, Arvid Carlson, aki Nobel-díjat is kapott, orvosi Nobel-díjat, azt mondta, hogy az ivovis fluorozása teljesen ellentmond minden modern elvnek, ez teljesen elavult dolog. Mellesleg meg a legtöbb kormány is tudja minden szinten, hogy az ivóvízhez való fluor hozzáadása elavult. Írországban és az, e, az Egyesült Királyságban spanyol polgárok is mind lényegében kényszerülve vannak arra, hogy fluort igyanak. Itt olyan intézkedésekre van szükség, amely ezt megváltoztatja. A ivóvízhez adnak kovafolysavat vagy flort. Itt mindenképpen fel kell lépni, ugye itt kova folysavot adnak az ivóvízhez, és a fluorozott víz, ivóvíz jelentős mértékben károsítja a szervezetet. Én csak úgy, mint az apám és az ír és brit polgárok úgy gondolják, hogy azáltal, hogy kovafolysavot adnak a szivóvízhez, megsértik a 2001-ben 83-as pereká irányelvet. Miért? Azért, mert ugye azt mondják, hogy a fogszuvasodást meg lehet előzni a florral. A kovafolysav mi úgy gondoljuk, hogy nem egy gyógytermék, ahogy ezt a mások gondolják. A bizottság megvitatta a gyógytermékek irányelvét, és 2008. október 21-én a bizottság azt mondta ki, hogy az ivóvizet nem lehet gyógyterméknek tekinteni. De én nem a az ivóvízről beszélek önmagában, én olyan vízről beszélek, amelyhez hozzáadják a kovafoly savat. Olyan alapon, hogy ez betegséget előz meg. Engedjék meg, hogy visszatérjek 1960. április 5-ére, amikor McEntee miniszter a parlamentban egy beszédet intézett a az emberekhez, és akkor 53 évvel e, ezelőtt azt mondta, hogy itt a fogszuvasodás van érintve, és ezért kell ezt az intézkedést hozni. Most 2013 májusára ugorjunk, amikor megint csak az egészségügyi miniszter Alex White azt mondta az ír médiának, hogy azért fluorozzák az ivóvizet, hogy a fogszuvasodást előzzék meg. Meg vagyok arról győződve, hogy ez a termék teljesen illegálisan hozzáadott az ivóvízhez, és meg, ezáltal megsértik az EU-s jogszabályokat. a sav, amelyet Spanyolországból importálnak Írországba, és amelyet az ír kormány vesz meg annak érdekében, hogy fogszúvasodást előzön meg, engedélyezést szükségeltet a gyógytermékekről szóló irányelv érdekében. értelmében. Én felkérem a petíciós bizottságot, hogy támogasson engem abban, hogy ez a helyzet megváltozzon, és a bizottság közölje az ír kormányjal, hogy az ilyen típusú gyógytermékek esetében engedélyezésre van szükség. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, asszonyom. Most pedig a bizottság képviselet, képviselőinek adom meg a szót. E, talán először én, nem, először a, a főigazgatóságról, a Szankorról jövő kollega kap szót, és aztán pedig ön. Schmidt vagyok a Szankó főigazgatóságról, és a gyógyszerészeti egységben dolgozom. Az én válaszom csak is az említett dolgokra eh, korlátozódhat, nevezetesen a gyógytermékekről szóló irányelv és annak kiadásával kapcsolatos kérdésekre. Nyilvánvalóan itt a fő probléma az, az hogy a, az ivóvízhez hozzáadják a fluort, és egyáltalán, hogy ezt a fluort gyógyterméknek tekintjük-e, vagy nem. Ugye az, hogy tehát az ivóvizet önmagában nem lehet gyógyterméknek tekinteni, ez csak azt a, az anyagot, amelyet hozzáadnak a vízhez, az ivóvízhez, csak azt tekintik gyógy terméknek vagy anyagnak, gyógyászati anyagnak, ami a különböző osztályozás besorolást illeti bizonyos anyagok esetében, bizonyos termékek esetében, tehát mit is tekintünk gyógyterméknek, először is el kell magyarázni azt, hogy hogy tehát sokszor elmondták már az Európai Bíróságon is, hogy specifikus termékek osztályozását a nemzeti hatóságok, a tagállamok végzik, tehát esetenként határozzák meg, sorolják be ezeket az anyagokat, termékeket. Tehát például egy tagállamban egy bizonyos anyagot vagy terméket gyógyterméknek tekintik, és van, ahol élelmiszer kiegészítőként tekintenek bizonyos anyagokra. Az európai intézmények, a bizottság nem egy monitoring szerv, vagy felleviteli szerv, a különböző termékek, anyagok besorolását illetően. Hogyha egy tagállam piacra vet egy bizonyos terméket, most, most hogy ez gyógy, gyógytermék, vagy nem ö, megfelelő módon gyógyterméknek sorolták be, tehát e, ennek a felelőssége igenis az adott tagállam hatóságaira tartozik a tagállam felelős éppen ezért, és a nemzeti bíróságok kell, hogy felügyeljék ezt a munkát, ezt a feladatot. Most ebben az esetben úgy szintén a tagállamra hárul a felelősség. Ugye annak a fogalomnak a megvitatása, hogy mit is értünk gyógyterméknek az irányelv értelmében, hogy valami gyógytermékek tekinthető vagy nem, ez egy másik kérdés. Általánosságban magát az anyagot, a terméket kell megnézni, ugye, hogyha itt olyan, a gyógytermékek olyan termékek, amelyeket betegeknek adunk. Na most, hogyha itt betegek vagy polgárokról beszélünk, ugye itt ivóvízről van szó, tehát az ivóvíz elér a beteghez vagy a polgárhoz. Tehát ez a végtermék, a maga az ivóvíz és az anyagai, és azok az anyagok, amelyeket hozzáadnak ez a végtermékhez, közbenső termékek, amelyeket nem lehet gyógytermékként tekinteni önmagában. Tehát csak részét képzik a végterméknek. Hogyha itt most az ivóvízzel foglalkozunk, mint végtermékkel, akkor az ivóvízhez hozzáadott anyag, ez a vegyi anyag, nem gyógytermék, hanem egy vegyi anyag. Hogyha mi feltételezzük azt, hogy, hogy ez a vegyi anyag, követve az ön gondolatmenetét, hogy ezt a vegyi anyagot hozzáadjuk a szivóvízhez, és hogyha ez önmagában már egy gyógytermék lenne, akkor annak a hozzáadása az ivóvízhez úgy tekinthető, mint, mint valami olyan anyag, amelyet a beteg kap meg. Európai szinten egy ilyen terméknek a ö, kereskedelmi szinten való használata meg kell, hogy e, egyezzen a kompetens hatóságok szabályaival. Az ilyen vegyi anyagot önmagában tehát gyógyterméknek kell -e tekinteni, vagy nem? Az európai jogszabály nem fedi le a, en, ezen anyag piaci, piacra bocsátását, vagy az engedélyezését. Mindez megint csak az adott tagállam hatáskörébe tartozik. Ezen okokból úgy gondoljuk, hogy a gyógyászati termékekről szóló irányelv nem ad semmiféle segítséget a petíció benyújtójának nevezetesen, hogy leálljanak, beszüntessék a, a kovasav ivóvízhez való hozzáadását tehát továbbra is fenntartják, ahogy már elmondtuk, hogy sem a az ivóvíz önmagában sem a hozzáadott anyag szerintünk nem tekinthető gyógyterméknek a megfogalmazás szerint, még akkor sem, hogyha figyelembe vesszük a különböző anyagok osztályozását, ugyanis mindez a tagállamok felelőssége, a tagállamok hatáskörébe tartozik. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig a bizottság kép, másik képviselője kap szó. Nem leszek hosszú, nagyon röviden szeretnék szólni az Environment főigazgatóságról. Jövök és a petíció benyújtója által felvetett témára szeretnék utalni. Két dolgot szeretnék megjegyezni először is. A sajnálatos hír hogy elhunyt Pakok úr, szeretném kifejezni részvétemet e híre. A bizottság számos kötelezettséget vállalt e témát illetően, és mindez természetesen még mindig érvényes, és ezen az úton akarunk tovább menni. A legutóbbi információk, tudományos bizonyítékokat is márciusi kicseréltük, és azt mondtuk, hogy az összes információt a e témában továbbítani fogjuk a különböző hatóságoknak Európában. Köszönöm szépen. Harkin kért szót. Harkin asszonynak adom meg a szót, de először is lenne két kérdésem jó magamnak is. Először is van egy kérdés, amely minnyájunkat érint, ez a, a e téma kihatása az emberek egészségére, tehát a közegészségre. Mindjárt megadom a szót önnek. Lesz még ideje válaszolni, de a második kérdésem az, az hogy a jelentésben, amelyet a bizottság elküldött számunkra, itt az irányelvre utalva különböző orientációs értékeket határoznak meg, és azt mondják, hogy az Európai Uniónak nincs külön jogszabálya ezzel kapcsolatosan, hogy az ivóvízhez flort adnak hozzá egészségügyi okok miatt. Tehát azt mondják ki, hogy a tagállamok hatáskörébe tartozik ez a téma, és a kockázatokat is a, a tagállamoknak kell viselniük. Önök úgy gondolják, hogy az Európai Uniónak ezt a ö, gyakorlatot jogszabályban kell meghatároznia? És most pedig Harkin asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen bizottságbeli kollégáinknak a magyarázatokat. Néhány kérdést szeretnék feltenni, és elnézést kérek, hogy utána rögtön el kell szaladnom egy másik bizottsági ülésre, de ez nagyon fontos téma, ezért szerettem volna itt lenni. Megnéztem a gyógyszerekről szóló irányelvet, és értem, hogy a tagállamoknak kell eldönteni ezekről az ügyekről, de nagyon világosan kimondja az irányelv azt is, hogyha van egy olyan anyag vagy anyagkombináció, amely egy betegség betegség, betegség gyógyítására vagy megelőzésére használatos, akkor persze ezt a tagállamoknak kell eldönteni, hogy ez, ezt hogy használják, de ahogy a kérvényező is elmondta, valóban megelőzésre, betegség megelőzés céljából adják hozzá a vízhez ezt az anyagot, akkor ez nem azt jelenti, hogy az adott tagállam valóban gyógyszerként használja az anyagot, csak egyszerűen a jogalkotásuk, a, a jogszabályaik nem felelnek meg az általunk, az EU által elvártakkal. Tehát gyógyszerként használják az adott anyagot, de nem szerepel a gyógyszerekről készített listában. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a, az elmélet, illetve a jogszabályok és a gyakorlat között nagyon nagy a szakadék, nincs meg a megfelelés. A másik pedig, hogyha tényleg a fogszabasodás megelőzésére használ ez az anyag, ami tényleg egy nagyon széles körben elterjedt betegség, Ugye ebben az esetben is a tagállamok döntenek arról, hogy gyógyszerkészítménynek tartanak-e valamit, vagy nem. Tudjuk-e azt, hogy hány más tagállamban létezik a folysav gyógyszer, gyógyszertermékként? Az EFSA például játszik ebbe bármiféle szerepet, vagy valóban tényleg csak a tagállamok döntenek az ilyen ügyekben? Utolsó kérdésem pedig az lenne, azt mondja a bizottság, hogy csak gyógyszer, csak gyógyszertári szintekig szoktuk szabályozni az ilyen termények, termékeket, de hát itt arról van szó, hogy egy ország egy másik országból vegyi anyagot importál, méghozzá engedély nélkül. Én értem, hogy az Európai Uniós kompetencia meddig terjed, de azt is látom, hogy van egy tagállam, amely olyan módon cselekszik, amely egyszerűen nem felel meg az irányelv betűjének egyfajta, egyfajtát nyilatkoznak, és aztán valami egész más tesznek a gyakorlatban. Én úgy gondolom, hogy az ilyen ügyeket valóban ki kellene, hogy vizsgálja a bizottság. És még egyszer elnézést kérek, hogy a kérdés feltevése után rögtön sietnem kell. Elnök, köszönöm szépen. Akkor most visszaadom a bizottság képviselőjének a szót. Nem tudom, melyikük kíván majd hozzászólni. Ki fog hozzászólni először? Okay, I, I reply on, on the aspects uh, related. Én a gyógyszertermékekről szóló irányelvvel kapcsolatos kérdésekre fogok válaszolni. Talán egy további tisztázással élnék. Egy anyagot, mint olyat nem lehet gyógyszerterméknek nevezni, egy anyag csak egy gyógyszertermék egy része lehet. Nagyon sokféle vegyi anyag létezik, amelyek részét képezik egy gyógyszerterméknek. De az nem azt jelenti, hogy ez a vegyi anyag, mint olyan gyógyszernek minősíthető. Csak akkor minősíthető gyógyszernek, hogyha egy bizonyos kontextusban alkalmazzák, hogyha más anyagokkal dolgozva a gyógyszer, gyógyszerterméket alkot. Tehát az európai piacon vannak olyan gyógyszertermékek, amelyek bizonyos kémiai, illetve vegyi anyagokat tar tartalmaznak, és a, ez a vegyi anyag, amelyet az ír hatóságok a vízhez adnak, szintén ilyen, de ez maga ez a tény nem nem lehet, teszi lehetővé azt, hogy ezt az anyagot gyógyszerterméknek minősítsük. Ügyrendi kérdésem lenne. Én a fo- kova folysabról ö, beszéltem, a kova folysabról, mint vegyületről. Ö, tehát ez egy kémiai, ö, ö, kémiai összetevő. Csak ezt szeretem volna megjegyezni bizottság képviselője. Elnézést kérek, én ügyvéd vagyok, nem tudós, Én jogi szempontból fogalmazom meg a válaszaimat, és természetesen lehet, hogy e, emiatt aztán ha az ember más, más, más háttérre rendelkezik, akkor bizonyos magyarázatokat nehezebben ért meg. Természetesen ez egy vegyület, de a vegyület is lehet része egy gyógyszerterméknek. Hogyha ezt az irányelvet megnézzük, akkor ez arról, ez, ez, ez iparilag előállított végtermékekről szól, és csak ezeket a végtermékeket lehet gyógyszerterméknek minősíteni a gyógyszerekről szóló irányelv értelmében. Tehát, hogyha az elmegy, ember elmegy a gyógyszertárba, ott se vegyi anyagokat vásárol, hanem egy végterméket. Tehát a gyógyszerekről szóló irányelv csak az ilyesfajta gyógyszertermékekről szól. Itt a ö, végtermék az az, ami tulajdonképpen a pácienshez vagy a fogyasztóhoz eljut, ebben az esetben pedig ez a bizonyos végtermék az ivóvíz. Köszönöm szépen. Két kiegészítő kérdése volt elnök úrnak, ezekre szeretnék kitérni. Az első az egészségre gyakorolt hatásokra vonatkozott. Hogyha ennek a vegyületnek az egészségre gyakorolt hatásait nézzük, többféle kitettségi forrás lehet, nem csak az ivóvízből származhat az ilyen anyag, ami nem csak hogy hozzáadással, de természetes módon is belekerülhet. Fogkrémek és más termékekből is származhat ugyanez az anyag. Tehát, hogyha az egészségre gyakorolt hatásokat nézzük, akkor nem csak magát az ivóvízből származó hatást kell vizsgálnunk, hanem minden más forrást is ide kell számítanunk. De hogyha, csak az, hogyha megnézzük az ivóvízről szóló irányelvet, a WHO-val rendszeres kapcsolatban vagyunk, elnézést kérek, hogy így visít a mikrofonom, tehát a WHO ö, azt elnök, azt mondják, hogy lehet, hogy az órája a probléma, hogy az okozza a, a berezonálást a mikrofonnál, Vagy esetleg leveltem az ingemet is, mondja a bizottság képviselője. Igen, elnézést tehát. Az ivóvízzel kapcsolatban a WHO rendszeresen frissíti az ivóvízről szóló iránymutatásokat, és ott többek között azokat a bizonyítékokat vizsgálják, amelyek az ivóvízben természetesen megtalálható, vagy ahhoz hozzáadott anyagok gyakorolhatnak ugye klort is adnak egészségügyi szempontok miatt, egészségügyi okokból az ivóvízhez, ezért mindenféle anyagot vizsgál a WHO, és ezeket az adatokat rendszeresen frissítik. Tavaly, tavaly frissítették is az határértékeket, és a vízre vonatkozó, ivóvízre vonatkozó határértékeket ezzel kapcsolatban az anyagban nem változtatták meg. Ennek a petíciónak a nyomán külön megkértük a WHO-t, illetve a Tudományos Bizottságot arra, hogy az ezzel kapcsolatos környezeti egészségügyi hatásokat külön vizsgálják meg. Ezt a vizsgálatot szintén eljutattuk önökhöz. Ők kicsit szélesebb körben tekintették meg ennek az anyagnak az egészségre gyakorolt hatásait, nem csak a ivóvízzel kapcsolatban, hanem más forrásokat is megnéztek, és ezek után sem jutottak arra az eredményre, hogy a fluorid szintet, szint határértékét meg kellene változtatni. De természetesen a tagállamokat felszólították arra, hogy óvatosan járjanak el az európai vizekben tulajdonképpen a fluorid tartalom természetesen is igen magas lehet, sőt van úgy, hogy természetes, természetes sen is már alapból magasabb az érték, mint a WHO által megengedett, és akkor a tagállamoknak derogációt kell kérni. De ha én jól tudom, akkor ott a Írországban az, az irányelv által megengedett határérték alatt marad, jóval alatta marad ez az érték, tehát a WHO szempontjából elmondhatjuk, hogy az ivóvíz nem jelent egészségügyi kockázaton. És természetesen, ahogy a szakbizottság is mondja, nem csak az ivóvíz, hanem más források megtekintése is nagyon fontos, és a tagállamoknak biztosítaniuk kell azt, hogy az lakosságot összevéve az összes forrásból származó fluorid se károsítsa semmiképpen. Ez volt az első válaszra adott kérdésem. Második kérdése elnök úrnak arra irányult, hogy a bizottság megváltoztatná-e az álláspontját ezzel kapcsolatban. Egy sor tényező szabályozza ezt. Az ivóvíz irányelvvel kapcsolatban nem tartjuk szükségesnek a felülvizsgálatot. Van természetesen egy, egy általános általános folyamat, amelynek során nem csak a fluorid, hanem más tudományos bizonyítékok nyomán is figyelembe kísérjük ezt az irányelvet, és öt évenként felülvizsgáljuk. Ettől eltérő álláspontot nem foglaltunk eddig el, de szemmel tartjuk a bizonyítékokat, és természetesen szívesen fogadunk minden kiegészítő információt ezzel kapcsolatban. Hogy lenne más jogszabály is, amelyet felül kell vizsgálni itt, én úgy gondolom, hogy a tavalyi bizottsági döntés még mindig érvényes, az, ez, ez azt érinti, hogy úgy ítéljük meg, hogy jelenleg nem szükséges felülvizsgálni az említett jogszabályokat. A nyilatkozatban is az szerepelt, ez egy olyan ügy, amely három tagállamot érint, és a három tagállam közül illetve ez csak három tagállamot érint, és úgy gondoljuk, hogy a szubszidiaritás figyelemevételével nem szükséges az Európai Uniónak beleszólni, szabályozni ezt a területet, mert a tagállamoknak kell tudni megfelelőképpen jogi szinten szabályozni. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy egyelőre nem szükséges semmiféle európai jogszabályt megváltoztatni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Torellion úr úgy tűnik akkor, hogy nagyon különleges órája volt, mert tényleg begerjesztette a mikrofont. Harkin asszony még egyszer visszakérte a szót. Igen, nagyon röviden. Először is köszönöm szépen a magyarázatot, a szánkóból, szánkóban dolgozó kolléga azt mondta, hogy nem szükséges ad anyagnak lennie. Hát én, én az irányelvet olvastam el, és én meg úgy érzem, hogy ez úgy hangzik, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy, az állampolgárok bzhassanak a jogszabályok szövegében. És igenis a jogszabályban anyagról, illetve anyagok kombinációjáról van szó, nem vegyületekről. Én ezt nem én találtam ki, ez áll az irányelvben. Aztán kérdeztem még valamit, amerre talán nincsen most válasz, nem adható ma válasz. Azt kérdeztem, hogy van-e olyan tagállam, amelyben gyógyszertermékként kezelik ezt a bizonyos anyagot. A kolléga azt mondta a végén, hogy csak három tagállamról van szó, és emiatt nem szükséges az Európai Uniónak e, uniós szinten szabályozni ezt a kérdést. Tehát azért, mert ilyen kevés számú államot érint ez a kérdés. Hogyha több állam létezne, amely ezt teszi, akkor biztos, hogy a bizottság is lépne. De én úgy gondolom, hogy az ír állampolgároknak ugyanolyan joga, joga van megfelelő bánásmódhoz, mint bármely más államnak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy csak azért, mert három állam van, és nem több, ahol ez a fluorizálás folyik. Én úgy gondolom, hogy ez nem megfelelő érv a, amellett, hogy ne lépjünk. A környezetvédelmi jelentést néhány hónappal ezelőtt elolvastam én is, tehát egy kicsit nehezen emlékszem már rá, de én úgy gondolom, hogy volt egy csecsemőkről szóló része is ennek, amely arról szólt, hogy esetleg ha, ha tejporral táplálják őket, és ezt a vizet használják fel, akkor az bizonyos egészségügyi kockázatot jelentett. Látom, hogy bólogatnak, úgyhogy lehet, hogy önök is emlékeznek rá. Na most ezért azért aggódom, mert eh, tényleg a jelentésben is ez van, hogy bizonyos, eh, bizonyos eh, mértékű kockázatot jelenthet. Különösen azért, mert más forrásból is bekerülhet a fluorid az emberi szervezetbe. Én úgy gondolom, hogyha csecsemőkkel, azt hiszem, hogy kilenc hónapos csecsemőkről volt szó, és tehát arról volt szó, hogy ha ezeket a csecsemőket csecsemők, ezekre a csecsemőkre nézve kockázatot jelenthet ez a gyakorlat, akkor azt az Európai Uniónak igenis meg kellene vizsgálnia. Úgy gondolom, elnök úr, hogy érdemes még, egyszer, még tovább foglalkozni ezzel. Én értem, hogy a bizottság milyen érvekkel érvel, és nem akarom eldönteni, hogy milyen messze megyünk ebben az ügyben, de úgy gondolom, hogy nem lehet még befejezni ezt az ügyet. Úgy gondolom, hogy nyitva kell hagynunk a petíciót, különösen a legutóbbi tudományos elemzések fényében. További elemzésekre van szükség, és meg kell néznünk, hogy hát, ha mégiscsak a bizottságnak is van itt tennivalója. Köszönöm szépen a a szót, elnézést kérek, de most mennem kell. Eh, señora Harkin, just a eh, Harkin asszony, egy pillanat, hogyha lehetne. Szeretnék valamit javasolni. Tehát rendben, nyitva hagyjuk a petíciót, de mielőtt a petíció benyújtójának megadnám a szót az ír hatóságok tájékoztathatnának minket erről a levélről, hogy magyarázzák el nekünk, hogy mi is történik, és akkor kérnénk, hogy nyilatkozzon erről a kérdésről. Hogyha ezzel egyetért, akkor így fogunk eljárni. Most pedig visszaadom a szót a petíció benyújtójának. Thank you. Köszönöm szépen. Annyit szeretnék elmondani, hogy a jelenlegi helyzetben az ír állam, ugye az Európai Bizottság élvelését használja fel ebben az esetben, hogy flort ad az, az ivóvízhez, attól függően, hogy csecsemőkről van szó, vagy 90 évesekről. Tehát ha megnézzük a tudományos bizonyítékokat, akkor azt látjuk, hogy az írkormány azt mondja, hogy nincs ö, semmiféle vita a ö, közegészségügyi kihatásáról ennek a flornak az ivóvízben, ez egyáltalán nem így van. Tudjuk azt, hogy a legtöbbben nem támogatják az ivóvízhez való flór hozzáadást, nincs semmiféle tudományos bizonyíték erre. Szeretném felolvasni azt, amit mondott egy tudós, tehát hogy figyelembe kell venni az emberek véleményét, az Európai Unió 24 tagállamban tagállamában nincs az ivóvízhez flor hozzáadva. Minden alkalommal azonban, amikor mi megiszünk egy pohár vizet, flort is magunkhoz veszünk Írországban. Ugye azt mondják a tudósok, hogy megvan a kockázata annak, hogy tehát, hogy több lesz a kár, káros kihatás, mint a kedvező hatás. Nyírországban összegyűjtöttek a tudósok számos információt, és az emberek Írországban most már azt mondják, hogy nem akarunk ilyen vizet inni minden nap, Az emberek Írországban sok esetben azt mondják, hogy ha ez folytatódik, akkor nem fognak fizetni a visszolgáltatásért. Arvid Carson, Nobel-díjas kutató, ugye svéd kutató már azt mondta, hogy ez az intenzív fluorozás az ivóvíznek a 60-as évekre tehető, tehát már akkor elkezdték, és ő azt mondja, hogy nem lehet ilyen típusú gyógyszert adni az embereknek. Ha az emberek betegek, akkor elmennek az orvoshoz, és másfajta gyógyszeret fognak kapni. De amikor egy teljes lakosságot florral, florral látnak el az ivóvízben, akkor ez nem elfogadható hogyha gyógyszerészeti szempontból ugye egy ilyen aktív anyagot kapnak az emberek az ivóvizen keresztül, akkor el kell gondolkodni ezen. Még ugye akkor is, hogyha mindenki ugyan olyan mennyiségű anyagot kap az ivóvízzel nem lesz megfelelő ennek a hatása, mert mindenki ugyanazt a mennyiséget kapja ilyen értelemben. És az Európa Bizottság pedig ugye mit mond, én elfogadom, hogy ugye az ivóvíz irányelv meghatároz bizonyos mennyiséget, flormennyiséget, azonban itt nem csak egy jogszabályról van szó. Önök a jogalkotók, a tagállamoknak ugye alkalmazniuk kell az összes EU-s jogszabályt. A Szankó főigazgatóságról a az úr ugye beszélt a gyógyszerészeti, gyógyászati termékekről, hát ez a 60-as évekből született jogszabály, és az ön véleményét idézem 2008-ból a gyógyszeri termékekről szóló irányelvnek megfelelően, akkor gyógyászati termék valami, hogyha egy olyan anyag vagy olyan vegyület, amelyel gyógyítani lehet, vagy megelőzni betegségeket, de a fluor, a kovasav úgy tekintendő ez szerint, a szabály szerint, mint a fogszuvasodás megelőző termék. Tehát ez foly, folyamatosan ugyanezt mondják, de ugyanazt mondják, hogy nem gyógyszer, nem ilyen termék, de akkor mi, micsoda, hogy ha azt mondják, hogy a fogszúvasodást akarják megelőzni. Tehát nem baktériumokat, baktériumcsirákat ölnek meg vele. A fluornak igazából az a célja, ugye, hogy az embereknek adják itt tehát az ivóvízhez adják. Nincs semmiféle választási lehetőségünk. És minden logikának ellentmond ez a helyzet. Nem, ugye már maguk a tudósok is azt mondják, hogy ez egy elavult rendszer, és nagyon szégyelem magam, hogy itt kell lennem önöknél, hogy el kellett jönnöm ide Brüsszelbe. Ez egy teljesen abszurd tényről van szó, egy ilyen abszurd dolog. Az Európai Unió bürokrációs folyamatának ez is a része. Ö, Írországban elmondtuk már Alex White miniszternek, hogy nem bízunk önben, miniszter úr. És hogyha, hogyha ezt nem szüntetik be, akkor más eszközökhöz nyúlunk. Tehát felkérem a bizottságot ismételten, felhívást intézek a bizottsághoz. Mindenképpen az európai jogszabályoknak a módosítására van szükség, engedélyezésre van szükség, és az ír gyógyászati testület azt mondja, hogy nem, nem kér engedélyt, pedig ez egy gyógyászati gyógyszerként tekintendő termék, és akkor engedélyezésre van szükség. Hát azt hiszem, hogy talán itt jobb is, hogyha most befejezem, hogyha segítenének nekünk, akkor köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Asszonyom. Néhány dolgot mondhatnék. Először is természetesen részvétünket nyilvánítjuk ki önnek. Két hónappal ezelőtt meghalt az édesapja, de azt hiszem, hogy ő is nagyon büszke lenne ma mindazért, amit ön itt elmondott, és folytatja ezt a munkát. És szeretném azt is elmondani, hogy folytatni fogjuk ezt a témát a petíció nyitva marad a bizottság különböző részlegeivel, az ír minisztériummal is folytatjuk ezt a munkát, és számunkra jó lenne, hogyha minden dokumentumot megkaphatnánk, és és nyit, a nyit, nyitott petíciót tehát tovább fogjuk vinni. Sok sikert, sok szerencsét kívánok önnek. Vamos a continuar con la akkor... presentada por Naiden. Nos, akkor térjünk át a tízes napi rendi pontra. Neiden Cseherov asszony nyújtotta be ezt a petíciót a Starazagora város könnyékén tapasztalható szennyezésről bolgár állampolgár, IP bolgár állampolgár nyújtott be egy petíciót Közép-Bulgáriában Stara Zagora városával kapcsolatos légszennyezésről. Cveta Hristova bolgár állampolgár a Friss Levegő Stara Zagorán polgári kezdeményezés nevében benyújtott egy petíciót, amely 30 ezer leírás gyűjtött, megint csak Stara Zagora közép-bulgáriai városról beszélünk. Sveta Krisztova úr, tehát most megkapja a szót, hogy benyúj, bemutassa ezt a petíciót. Jó napot kívánok, Vasil Kadrinov vagyok. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy bemutathatom a jelenlegi helyzet állását ezzel a petícióval kapcsolatban. A Sztáráz környezeti levegőt már nagyon sok éve szennyezik Sztárazagórában körülbelül 160 ezeren élnek, és a bizottság válaszából, amelyet a petíciós bizottság április 30-án kapott meg, azt szűrjük le, illetve úgy értesültünk, hogy két kötelezettségszegési eljárást indítottak Bulgária ellen. Egyrészt a kéndioxid határértékek, másrészt pedig a szállópor határértékek nem betartásáért Szárazdagora területén. Tájékoztatnám önöket arról, hogy Szárazdagorában 2012-ben egy új, igen súlyos megsértése történt a környezeti levegőről szóló irányelvnek, amelyet 2008-ban fogadtak el. Az irányelv értelmében az el, a, a Bulgária, amely 2007. január 1 óta Európai Uniós tagállam, köteles a nitrogén-dioxidra vonatkozó határértékeket betartani 2010. január 1-től. Ez tehát az irányelv, amit itt a kezemben tartok, az irányelv által előírtak szerint így kell, hogy történjen. A nitrogén dioxida vonatkozó átlag időszak egy óra, a határérték pedig 200 mikrogram köbméterenként, és ezt a határértéket egy naptári év során 18-nál többször nem szabad túllépni. 2002-ben ezt az értéket 33-szor lépték át, méghozzá egyetlen hónap során, novemberben. Nem volt tehát ez megfelelőképpen kommunikálva a lakosság felé, pedig a, pedig a, a hatók, hat, a hatóságoknak erre kötelezettségük lett volna. A bolgár környezetvédelmi ügynökség Zelen Klini állomásán mérték ezeket az értékeket, itt ezeket is hozzáadtam az anyaghoz, 2000 12 novemberében mérték tehát egy automatikus mérő berendezéssel ezen az állomáson az említett értékeket, a bolgár környezetvédelmi ügynökség állomásán, amely tulajdonképpen az Európai Környezetvédelmi Ügynökség egyik ága, egyik ö, része. A jelenlegi Stara Zagora önkormányzatnál létező ö, egészség, minőségi terv nem felel meg a megfelelő rendelkezéseknek, sem a eh, dioxid sem a eh, kéndioxid tekintetében, és a, látjuk, hogy a mérések nem megfelelőek a kéndioxid és a szállópor esetében. Bulgáriában a magánvállalatok fegyvereket dolgoznak föl, illetve használnak újra, és ennek a megfelelő ellen, ellenőrzése hiányzik ez a feldolgozás Starazágorában is folyik, és ez a tevékenység nitrogén-dioxid szennyezést okoz hogyha a novemberihez hasonló, hasonlóan gyakran meghaladják a kibocsátható határértékeket, akkor az tartós elváltozásokat okozhat a tüdőben. A korábbi környezetvédelmi miniszter Karadzsova asszony elmondta, hogy van ugyan levegőszennyezés, levegőminőségi terv Szarazágorában, de ez úgy tűnik, hogy nem működött megfelelőképpen. A következő miniszter, Popov, 2013. május 20-án nyilatkozott arról, hogy meg kellene találni a kibocsátás forrását, az is, a jelenlegi miniszter, Mihajlova asszony június 3-án ugyanezt nyilatkozta. De mi nem várhatunk arra, hogy minden következő kormány újra és újra elhatározza ezt, aztán ne történjen semmi. Meg kell állítani ezt a szennyezést. A korrupció széles körben elterjed Bulgáriában, és vannak olyan vállalatok, amelyek sokat keresnek a fegyverek újrafelhasználásán, és megvan arra az anyagi lehetőségük is, hogy a kormányok kormányokat lefizessék, és aztán a kormányok szemet hújnak a szennyezés fölött. Szeretnénk felszólítani az bizottságot arra, hogy az Európai Bíróságra vigye tovább az ügyet, ugyanis Bulgária nem felel meg a nitrogéndioxid, a kéndioxid és a szállóporra vonatkozó határértékek megtartására vonatkozó rendelkezéseknek. Az elv, illetve az, az érvelés, amelyet emögé tudunk állítani, az az, azon az előbb említett mérési értékek, illetve a azok a mérések amelyeknek alapján korábban már elindtották a két kötelezettségszegési eljárást. kérjük a petciós bizottságot hogy addig ne zárja le ezt a petciót amg nem biztostjuk azt hogy bulgária megfelel az irányelv rendelkezései szerinti kötelezettségeinek. köszönöm. köszönöm. a bizottság nevében Márko Veszparinetinek adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Rendkívül érdekes ez a petíció. Pontosabban három petícióról beszélünk. Szeretném a petíció benyújtóját megnyugtatni, hogy a bizottság valóban nem vak, és 30 ezer ember, hogyha egy petíciót aláír, akkor nem lehetünk vakok, valóban foglalkoznunk kell ezzel a petícióval, ami a parlament elé került, és nagyban, nagyon hálás vagyok a parlamentnek azért, hogy érdeklődik ezen kérdés iránt. Mint már tudják, négy közleményt adtunk ki a parlamentnek Zaborával kapcsolatban, és ezt a közeljövőben még frissíteni fogjuk a legfrissebb adatok alapján. Nos, ami a tényeket illeti. Ha megnézzük, hogy az emberi egészség védelmére milyen küszöbértékeket használunk, az EU joganyaga kötelező küszöbértékeket ír elő, amely nem célérték és nem környezetvédelmi érték. Ezzel ellentétben ezeket be kell tartani. Ez egy eredmény szintű kötelezettségvállalás, amit be kell tartani, különben szankciók róhatók ki. Ezen kívül vannak célértékek is, és ezek nem olyanok, mint a küszöbértékek, tehát ö, nem szabad, hogy aránytalan költségek merüljenek fel a célértékek elérésében. Miért is beszélek én erről? Azért meg a legfrissebb adatok, adatok alapján a ezen ö, légminőségi térségben túllépik a küszöbértéket, és ezen kívül túllépik a célértéket a benzopirén szempontjából, ami a légszennyezés egyik komoly összetevője. Szeretném elmondani, hogy mik a legfrissebb adatok az összes szennyezőanyaggal kapcsolatban, tehát nem csak a PM10-es, PM10-es és az SO2 tekintetében, hanem más, sok más szennyezőanyag van még a levegőben. Ha megnézzük a Starazagura térségében a levegő minőségét, a legfrissebb adatok alapján, amit a bolgár kormány nyújtott be, a küszöbértékeket a kéndioxid szempontjából lépik túl, és erről már szabálysértési eljárás van folyamatban. Ezen kívül a PM10 küszöbértékét is túllépik, és ezzel kapcsolatban is szabálysértési eljárás van folyamatban, hiszen a PM10 szempontjából mióta Bulgária belépett az EU-ba, évente túllépik ezt a küszöbértéket, és rendszeresen túllépik. Ezen kívül a szénmonoxid szempontjából is túlépik a küszöbértéket. Ez eléggé rendhagyó, hiszen most először találkozunk ilyen, eset, ilyen esettel, és a benzopirén szempontjából is a célértéket átlépik, hiszen ez köbméterenként 1 mikrogram, és itt 25 mikrogram van egy, egy köbméter levegőben, tehát 25-szöröse az irányelven előírt értéknek. Mint már mondtam, a célértékeknek nem ugyanolyan a jogi jellegük, mint a küszöbértékeknek, tehát nem veszik figyelembe a költség kihatást a küszöbértékeknek, tehát minden költséggel akár küzdeni kell azért, hogy a küszöbértékek alatt maradhasson egy adott érték, és éppen ezért prioritás az, hogy betartassuk ezeket. A folyamatban lévő két szabálysértési eljárására kapcsolatban hogyha úgy gondoljuk, hogy ez a szennyezés nem egy vulkánkics eredménye, mert hogy mondhatjuk azt is, hogy valamilyen természeti jogból kifolyólag ekkora ez az érték, nos hát egyértelmű, hogy nem ilyen jellegű szennyezésről van szó. Nos, a szabálysértési eljárás, amely Bulgária ellenében megindult, indokolt vélemény alapján, nem felel meg Bulgária az, előváros, az előírásoknak az említett szennyezőanyagok tekintetében, 2008, 9, 10, 11 években a csatlakozás óta túlépték ezen értéket, és a csatlakozási megállapodás alapján vállalta, hogy betartja ezen értéket Bulgária. Mivel ezeket nem tartotta be, a bizottság indokolt véleményt adott ki 2013. januárjában, erre április 1-én kaptunk választ, és most értékeljük a bulgár hatóságok válaszát ezzel kapcsolatban. Nos, ez a helyzet a legfrissebb éves jelentés alapján, amely az összes szennyezőanyagra kitér. De frissebb információink is vannak, hogyha még egy perc türelmet kapok. Köszönöm, elnök úr. És jó hírnek számít ez bizonyos értelemben, hiszen a legutóbbi éves jelentés a mai jelentést tükrözi, és hát mi azt várhatnánk, hogy javul a helyzet egyebek között a strukturális alapok miatt, amelyet Bulgária felhasznál erre a célra, hogy javítson a levegő szennyezettsége szintjén. Nos, a legfrissebb rendelkezésre álló adatok alapján Bulgária a PM10-re vonatkozóan újabb figyelmeztető levelet kapott, és erre válaszolván kiderül, hogy több területen Bulgáriában javul a helyzet, ami a túllépés számát illeti, több területen sokkal ritkább eh, az ilyen jellegű küszöb eh, túllépés, mint korábban, és az egyik ilyen terület, érintett terület éppen Stara Zagora. Sajnálatos módon továbbra is nagyon komoly a túllépési ö, eh, események száma, de valószínű, hogy a bolgár hatóságoktól még kérünk majd magyarázatot arra, hogy 2011-ben két monitorozás történt, az egyik alapján javulnak az eredmények, a másik alapján pedig elég jók az eredmények. Nos, az az állomás, amely arra utalt, hogy javulnak az eredmények, azóta bezárt, és ezért magyarázatot kérünk a bolgár hatóságoktól. A 2010-es eredmények jó eredményt mutattak, a kettes eredmények kevésbé voltak jók, és ez természetesen egy olyan mutató, amely aggodalomra ad okot a bizottságnál, hiszen hogyha szükséges, akkor mindenképpen további lépéseket teszünk, hogy tisztázzuk a helyzetet. Köszönöm, elnök úr. Thank you very much. Köszönöm szépen Aszperáti úrnak, és most pedig röviden visszaadom a szót a petíció benyújtójónak, hogyha bolgár nyelven akar felszólalni, erre is van lehetősége. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az Európai Bizottság képviselőjének az információkat. Ezek az információk is megerősítik azt, hogy a jelenlegi helyzet Szara Zagorában nagyon is nyugtalanító, 30 ezeren írták alá a petíciót, és Éppen ezért megvan az alapja, hogy a bolgár hatóságok igenis tegyenek valamit a légszennyeződés ellen Stara Zagorában. Éppen ezért köszönjük szépen ezeket a részletes információkat. Meg vagyunk győződve arról, hogy a bizottság hogy a petíciós szakbizottság nyitva fogja hagyni ezt a petíciót, és a további információkat várjuk a bolgár hatóságoktól, hogy milyen intézkedéseket hoztak, hogy a se kapcsolatos helyzet javuljon, Starazagorában, hogy nem lépték túl a különböző határértékeket, ha az Európai Bizottság nem kapja meg a kielégítő válaszokat a bolgár hatóságoktól, akkor valószínűleg a bírósághoz kell, hogy forduljon a luxemburgi bírósághoz, annak érdekében, hogy a bolgár hatóságokat vegyék rá arra, hogy tegyék meg, ami kell, hogy megtegyenek. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem ebben a bizottságban. Köszönöm szépen. Most pedig, tehát ahogy említettük, nyitva hagyjuk ezt a petíciót, és a bolgár hatóságoktól több információt fogunk kérni, és a petíciós szakbizottság majd meglátja, hogy milyen választ kap, és annak értelmében fog majd döntést hozni. Nagyon jó. Most pedig áttérünk a 11-es napirendi pontra. Pierre Lacroix, francia állampolgárt a Fédération des deux Sèvres pour la Pêche nevében benyújtott 958 per 2012 számú 217 aláírás tartalmazó petícióról van szó. A bizottság részéről Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy lehetőséget adtak arra, hogy a bizottság álláspontját ismertessem. Rövid leszek, hiszen sajnálatos módon a jelenlegi helyzetről nem kapunk túl sok elemet, és el is mondom, hogy miért. Amikor megnézzük ezt a petíciót, természetesen lenyűgözött, hogy hány petíciót kapott, hány aláírást kapott ez a petíció, és ez azt mutatja, hogy mekkora jelentősége van elég sok személy számára a Poitou Charent térségben. De hogyha megnézzük a petíciót, azt látjuk, hogy összesen csak két oldal részletezi az ügyet, miszerint az Európai Uniós joganyagot megsértenék. Nos, ezen két oldal viszont nem ad arra alapot, ami alapján szabálysértési eljárást indíthatnánk, vagy bármilyen egyéb lépést tehetnénk. Ennek ellenére, figyelembe véve, hogy mekkora jelentősége van ennek a petíciónak elég sok személy számára, úgy döntöttünk, hogy saját magunk felteszünk kérdéseket Franciaországnak azzal kapcsolatban, hogy mi a jelenlegi helyzet, a környezetvédelmi helyzet, a, a felszín alatti vizek tekintetében, és ezért a francia válasz alapján szeretnénk további információval szolgálni a petíció benyújtójának azzal kapcsolatban, hogy mi történik ott a helyszínen. Ami a francia víztörvényt illeti, 2013 3. január 30-án kaptuk meg a választ februári határidővel. A stratégiai koordinációs csoporttól március, elnézést, április 29-én és május 29-én kaptunk választ, és ezt még tovább követjük. Franciaországtól viszont továbbra sem kaptunk választ, és nem valószínű az, hogy választ fogunk kapni. Sajnos ezért eléggé padhelyzetbe kerültünk, mert mi szeretnénk jobban megérteni ezt a helyzetet, ugyanakkor az egyedüli előrelépés útja az lenne, hogyha formálisan tudunk eljárni, de hogyha nincsen megfelelő bizonyítékunk, akkor ezt nem tehetjük meg. Egyelőre ez a kétoldalas petíció az, amit ismerünk, és ez nem elég ahhoz, hogy bármilyen formális eljárást indíthassunk Franciaország ellen. Tehát nagyra értékeljük azt, hogy ma nyitva hagyják ezt az ügyet, legalább dönthetünk arról, hogy esetleg a továbbiakban hogyan léphetünk, hogy hogyan tisztázhatjuk ezt a tájékoztatást. Meglepett minket, hogy Franciaország miért nem válaszol, nem akarunk erről spekulálni. Az biztos, hogy Franciaország többet tud a petícióról, mint mi, hiszen a petíció maga a fenntartó fejlődési és energiaügyi miniszterhez érkezett be ő a címzett, hogy miért nem válaszoltak erre a levélre, ezt nem tudjuk, de a létező határokon belül, hogyha konkrét példákat kapunk arra, hogy a felszín alatti vizek helyzete hogyan befolyásolja a polgárok életét, lehet, hogy esetleg valamilyen kísérlet keretében erre választ kapunk, de egyelőre ennyit tudunk tenni sajnálatos módon. Elnök, minden esetre további tájékoztatásra van szükség a francia kormány részéről, ezt mondta. Tehát nyitva hagyjuk a petíciót, és továbbra is kérjük a francia kormánytól, hogy további tájékoztatást adjanak. Tehát mi ezt szeretnénk tenni. Bizottság, igen, kiegészíteném ezt azzal, hogy hát nem szabad ö, túlságosan sokáig ugyanazt kérni tőlük, ezt már kétszer megtettük, valamiért nem válaszoltak, én nem akarom kitalálni, hogy miért nem, de biztos, hogy tudnak a petícióról, hiszen Nyolc hónappal korábban, mielőtt hozzánk beérkezett volna, már a francia kormányhoz benyújtották ezt a petíciót. Nem vagyunk biztosak abban, hogy választ kapunk. Éppen ezért mondom azt, hogyha bármilyen további tájékoztatás rendelkezésre áll, ami alapján kicsit konkrétabban tudnak fogalmazni, akkor a korábbi kérdésekre visszatérhetünk, és a specifikusabb kérdésekre tudunk esetleg választ keresni. Attól tartunk, hogy nem válaszoltak erre a levelünkre, most további információval rendelkezünk arra vonatkozóan, hogy szabálysértés történik, vagy valami, amire választ várunk. Itt akkor már tovább tudnánk lépni, de hát valami további ö, konkrétumra lenne szükségünk, hiszen hogyha megnézzük, hogy hányan írták alá ezt a petíciót, ez biztos, hogy elég sok személy számára ez komoly problémát okoz, ugyanakkor nincsen olyan tényszerű bizonyíték, amely alapján formálisan el tudnánk járni. Megpróbálunk azzal segíteni nekik, hogy informálisan megpróbáljuk Franciaország véleményét megismerni, a jelenlegi helyzetről, de amint formálisan akarunk kicsit ö, ö, felmérni a helyzetet, akkor már nem kapunk választ. Tehát én nem arról beszélek, hogy zárjuk le a helyzetet, én csak arról beszélek, hogy Franciaországot rá kell bírni arra, hogy válaszoljon a kérdésekre. Elnök, rendben. Ezt értjük. Minden esetre, hogyha lehetséges, akkor kérnénk hogy ezt a levelet jutassák el nekünk is. Igen, mondja a bizottság, ezt megteszem. Köszönöm. Vamos a hacer cambio entonces de presidente. Most akkor elnököt cserélünk. Ja, köszönöm. Most pedig áttérünk a következő napi rendi pontra, a 12-es napi rendi pont, ezzel kapcsolatosan van a 1331 per 2010-es petíció, 1621 per 2010, 1106 2011, 799 2011-es petíciókról van szó, tehát itt négy petícióról van szó. Egyetlen egy petíció benyújtója van itt, Gambardella jogásznő, aki meg is kapja azonnal a szót elnézést kérek, köszönetet mondok a meghívásért, és azért a lehetőségért, hogy itt most európai polgárnak érezhetem magam. Ez egy olyan státusz, amelyben egyre kevésbé érzem magam, és azt hiszem, hogy nem csak én jó magam, hanem az olasz lakosság nagy része az utóbbi időben nem érzi ezt az európai polgárságot. Azért vagyunk itt, mert a biztosító társaságok nagyon nagy különbséggel alkalmazzák a gépkocsi biztosítási tarifákat. Mellesleg az olasz biztosítási felügyelet szintén kimondta azt, hogy hiányzik az átláthatóság ezen a területen. November 27-én megkapták önök is a statisztikai adatokat, és az adatbiztosítási felügyelet, az ISVAP adatai is rámutatnak arra, hogy 2009 és 2011 között nagyon nagy volt a különbség Nápoly és Milánóban alkalmazott gépjármű biztosítási díjak között. Itt 6,76%-os volt a különbség. Azt látjuk, hogy a képjármű biztosítási díjak egészen 130-tól 338 százalékos eltéréseket mutatnak természetesen a nápolyi polgárok kárára. Éppen ezért nagyon fontos elemezni a jogszabály, az Európai Uniós jogszabály két alap elvét, az átláthatóságot és a versenyt. Ami az átláthatóságot illeti, a különböző biztosítási társaságok meg kell, hogy feleljenek a nemzeti és a közösségi jogszabályoknak az átláthatóság terén. Erre az, a törvény kötelezi őket, azonban azt látjuk, hogy ennek nem tesznek eleget, és ez számos esetben már ezen felszólaltunk. Az MISE nevű szervezet szintén elemezte a helyzetet, és azt találták, hogy 2011-ben 14 vizsgálat folyt különböző biztosítási társaságok ellen, amelyek állítólag megszabták, meg, megszekték a jogszabályokat, és a különböző biztosítási díjak terén problémák merültek fel. A, az antitrust szervezet szintén vizsgálatot indított, ez a 42-es számú vizsgálat, amelyben szintén rámutat arra, hogy a gazdasági feltételeknek átláthatóaknak kell lenniük figyelembe veszik azt is, hogy a nápoly és a milánói biztosítási díjak, tarifák között milyen nagyok a különbségek. Azt látjuk, hogy ezek a nagy különbségek nem indokoltak. Tehát világosan látjuk azt, hogy olyan tényezők játszanak szerepet a biztosítási díjak terén, amelyek nem ismertek a fogyasztók számára, az ügyfelek számára, és az utóbbi időben a helyzet még inkább ö, fokozódott, ami az különböző értékelési kritériumokat illeti, fontos számunkra, polgárok számára, hogy a különböző biztosítási társaságok egyenlő bánásmódban részesítsenek bennünket. Most ami a versenyt illeti, azt látjuk, hogy a verseny hiányzik a biztosítási társaságok között, és ez által nincs verseny a piacon sem. A jelentések rámutatnak arra, hogy a polgárok nem igazán tudnak választani egyik vagy másik biztosító társaság között, éppen azért, mert nem tudják, hogy milyen alapon válaszanak az antitrust, tehát a trust ellenes szervezet rámutat arra, hogy sok esetben ugye csalások is történnek a díjszabások alkalmazása terén, és ez mindez kihat a fogyasztókra károsan. 2010. február 18-án a biztosítási felügyelet elemezte a különböző biztosítási társaságok helyzetét, és ahol csalásokat mutattak ki, természetesen a következmények a, is következményekkel éltek, nevezetesen megbüntették ezeket a társaságokat annak érdekében, hogy betartsák a verseny követelményeit. Azt is látjuk, hogy a jelenlegi olasz állam ugye kimondta azt, hogy a verseny és az átláthatóság hiánya mennyire káros, és a különböző biztosítási társaságok visszaéltek a fogyasztók feltételeivel az olasz biztosítási felügyelet már 2011. júliusában a parlamentban felszólalt a jelenlegi helyzet ellen. Be is szeretném fejezni azzal, hogy mindez nagyon negatívan hat ki egész európai szinten, nem csak az olasz lakosságra. A Szóle 24 óra nevű újság is rámutat arra, hogy az utóbbi három évben mértéktelenül megnőtt azoknak a káreseteknek a száma, amelyeket nem biztosított vezetők, gépkocsi vezetők követtek el. És természetesen ez is nagyon súlyosan érintette az egész közösséget, a gazdasági intézeteket, intézményeket. Tehát látjuk azt, hogy a mi jelenlétünk itt ma azért is fontos, mert kérjük Önöket azt, hogy vessünk, vessenek véget az ilyen helyzetnek, hogy a verseny és az átláthatóság elveit alkalmazza az olasz állam. A 92-ben 49-es irányelv hatályba lépése óta ezt nem teszi meg, és éppen ezért ez nagyon diszkriminatív az olaszok és Olaszország számára. Köszönöm szépen! A bizottság részéről Ryan úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Először is azt szeretném elmondani, hogy olaszul fogok felszólalni, tiszteletben tartva a petíció benyújtóját, annak ellenére, hogy ez nem a az anyanyelvem, úgyhogy értsék meg, nem beszélem tökéletesen az olasz nyelvet. Először is meg szeretném jegyezni, hogy hogy volt már vita e témát illetően, és akkor e, már beszéltünk a különböző gépjármű biztosítási díjakról. Nem, nem csak az uniós e, közösségi jogszabályról, hanem más jogrendszerről is volt szó. Ugye az emberek azt várják, hogy a tarifákat illetően, a díjakat illetően a helyzetük javulhasson. A bíróság is ítélkezett már ebben a témában, és a tarifákat próbálták egyfajta rendszerbe mm, terelni. A petíció benyújtója ugye szól arról, hogy Nápolyban például más díjakat alkalmaznak, mint más régiókban, Olaszországban. Fel kell tenni a kérdést, hogy mi is az oka, mik az okok e, e helyzetben, hogy ezek a nagy eltérések a díjak terén jogosak-e? Ugye itt különféle költségekről, díjakról van szó, szóval nem csak a káresetekre vonatkozólag, hanem más költségek is szóba kerülnek, például a gépkocsi javítások költségei és így tovább. Általánosságban soha nincs semmiféle kötelezettsége a különböző intézményeknek, hogy a díjazásaikat nyilvánosságra hozzák. Vannak olyan gyakorlatok is, amelyek versenyellenesek ebben a helyzetben. A két esetben alá kell húznom azt a tényt, hogy az Európai Bizottság hatásköre eh, a közbelépésre elég korlátozott. Először is ott van a felügyelet. Európai szinten nem létezik semmiféle eh, felügyelet ezen a területen a banki területen, ugye most már európai szintre hoztuk a felügyeletet, de a biztosítási téren nincs semmiféle javaslat, hogy egységes felügyelet legyen uniós szinten. Tehát a biztosítási társaságok felügyelete a nemzeti hatóságok hatáskörébe tartozik, ilyen például az isvap, az olasz biztosítási felügyelet. Ami a versenyt illeti, igen, a bizottság foglalkozik a versennyel, mint hatóság, mert az Európai Bizottságnak megvan a hatásköre arra, hogy vizsgálatot indítson, és a versenyszabályok esetében, hogyha problémákat talál, felléphet. Ezeknek a kérdéseknek természetesen kihatásuk van a tagállamok kereskedelmére is, a piacokra is, és egy tagállam ugye azzal is érvelhet, hogy mindez kihat a piacra, de hogyha verseny ellenes ez a tevékenység, és csak egy országra, vagy egy állam, egy városra, egy régióra korlátozódik, akkor nagyon nehéz vizsgálatot indítani. Például Olaszországban ugye létezik a versenyhatóság, amely szabályozza a piacot, tehát, ahogy mondtam, a bizottság hatásköre korlátozott, de nem nulla. Miért? Azért, mert a bizottságnak megvan a hatásköre az európai szinten, megvannak a jogszabályok, és a jogszabályok értelmében dönthet arról, hogy milyen adatokat, milyen statisztikákat hoz nyilvánosságra. Számomra úgy tűnik, hogy ebben az esetben hiányz, hiányoznak az adatok, nincs elégséges számú adat, amely lehetővé tenni a fogyasztók, a polgárok számára azt, hogy megnézzék, hogy ezek a biztosítási díjak magasak-e, vagy jogosan magasak-e, vagy reálisak, vagy nem. A különböző káresetekkel kapcsolatos statisztikák arra mutatnak rá, hogy sok esetben ugye a káresetek önmagukban nem indokolják ezeket a magas költségeket. A bizottság tehát elgondolkodhat, azon, hogy szükség van-e egyfajta kötelezettséget elvárni, követelni a hatóságoktól, hogy hozzák nyilvánosságra az adatokat, több adatot hozzanak nyilvánosságra, ezáltal indokolva ezeket a költségeket, díjakat jelenleg azt látjuk, hogy nincs meg az indok ezekre a magasabb díjakra, és ki kell mondani, hogy itt versenyellenes tevékenység folyik a díjak és a költségek területén. A bizottság ugye egy olyan hatóság, amely előkészíti a jogszabályokat, és el fog gondolkodni azon, hogy eh, mit is tehet ezen a területen. Köszönöm. Köszönöm szépen önnek. Néhányan kértek szót. Ha megengedik, akkor én is eh, szeretnék egy megjegyzéssel élni, ugyanis volt egy vizsgálat, a trösztellenes vizsgálat, és ennek az eredményét ismerve, ugye azt látjuk, hogy hogy írásban is, szóban is kaptunk már különböző válaszokat a bizottságtól, és a bizottság foglalkozik a nemzeti jogszabályokkal is, verseny témát illetően, és arra mutatott rá, hogy a különböző jogalkotási elemeknek az a fő ö, szerepe, feladata, hogy védjék a fogyasztók érdekeit uniós szinten, ezek alapkövetelmények, és a bizottság ugye azt mondta, hogy mindenképpen a nemzeti hatóságokhoz kell fordulni, amelyek elvégezhetik az ellenőrzéseket, és ahogy már mondtam, a nemzeti hatóságok, amelyek a versennyel foglalkoznak, a biztosítási felügyelet is nem tartják tiszteletben az átláthatóságot, az információk átadását. Vannak teljesen nyilvánvaló ö, problémák a jogszabályok alkalmazása terén. Ugye egy jelentés kimondja azt, hogy nagyon nehéz a nyílt versenyt biztosítani a biztosítási díjak és költségek terén, és hogy a nemzeti szinteken sokkal jobban kellene biztosítani a mobilitást, biztosítani kell az információk átadását, a különböző biztosítási társaságok között a versenyt. Mindez természetesen a fogyasztók érdekében nagyon nagyok a biztosítási díja különbségei nem csak az országon belül, tehát mondjuk észak és dél között, hanem például Olaszország és más országok között is, például Franciaország, Portugáliát említik meg, ahol is ugye például kétszeresét vagy háromszorosát kell fizetni a gépjárműbiztosítási díjak esetében, mint mondjuk Olaszországban. Tehát a bizottságnak értékelni kell az, hogy az EU-s jogszabályokat megfelelő módon hajtják-e végre, ismétlem a fogyasztók érdekeinek megfelelően. A bizottság valószínűleg viz, meg fogja vizsgálni a jogszabályok végrehajtását a mi esetünkben is, és figyelembe kell, hogy vegye a verseny kapcsolatos tevékenységet, de persze vannak olyan területek, amelyek nemzeti hatáskörbe tartoznak, nem tudom, hogy a bizottság képviselője most akar válaszolni, vagy, vagy majd később. Hm, ha megengedik, akkor nagyon röviden, nem akarok bürokratikus lenni, de először a versenyel kapcsolatosan, ugye én nem a verseny főigazgatóság képviselője vagyok, de azért egy kicsit ismét, ismerem ezt a területet. Ugye itt két vizsgálat folyik, az egyik egy nagyon konkrét ugye a verseny ellenes tevékenységekkel kapcsolatos vizsgálat, aztán van egy másik ágazati vizsgálat, egy általánosabb jellegű vizsgálat, ezt a versenyfőigazgatóság tudja elvégezni, és tanulmányozza a, a versenyhelyzetet egy adott piacon, és nem általánosságban, nem konkrét módon. Mert a versenyfőigazgatóság fogja konkrétabb eseteket kivizsgálni. Én a piaci főigazgatóságról jöttem, és ezzel kapcsolatosan tudom elmondani a véleményemet, de azt hiszem, hogy a versenyfőigazgatóság képviselőinek is fel kellene tenni ezeket a kérdéseket, mert itt általánosabb jellegű kérdésekről van szó. Köszönöm. Gambardella asszonynak adom vissza a szót. Kérem a bizottság képviselőinek, a, mondja meg nekem a nevét, Ryan. Jó, köszönöm szépen. Maconi képviselő asszony ugye elébe ment az én kérdésemnek, ugye az átláthatóság egy alapvető elv a polgárok számára. Szeretném pontosítani azt is, hogy itt azért, nem azért jöttünk ide, hogy a tagállamokat, hogy a tagállamok a biztosítási díjakról informálják előzetesen a polgárokat, hanem azért, hogy az átláthatóságot biztosítsák a fogyasztók számára. Szeretném megkérni, hogy olvassa el a tröszt ellenes jogszabályt, amelyet az Agicom küldött el a bizottságnak. Ugye itt az ISVAP, a biztosítási felügyelet is foglalkozik az összes káresett osztályjal, és kimondják, hogy minden paraméter ellenére nem indokolt, hogy ilyen nagy különbségek legyenek régióként a biztosítási díjakban. Ezek egyáltalán nem indokoltak. Minden alapvető adat, információ a továbbiakra vonatkozólag itt van már a kezünkben. Elnök, köszönöm szépen, nincs más felszólalási kérelem. Akkor az elhangzottak alapján azt hiszem jó lenne összegyűjteni az összes adatot, és ahogy Stefan Ray Ryan mondta, talán meg kell hallgatni a versenyfőigazgatóság képviselőjét is, felkérve őt, hogy vizsgálják a olasz trösztellenes szervezet adatait. Ugye ön elmondta a véleményét az ön főigazgatóságáról. Itt a korrektség figyelembevétele, az információk megfelelő átadása, a biztosítási díjakkal kapcsolatos kérdésekről szó volt. Nyitva tartjuk ezt a petíciót, és várjuk a belső piaci főigazgatóságtól még a választ, aztán felkérjük a verseny főigazgatóságot, hogy adjon választ a kérdéseinkre, ahogy már több esetben kértük ezt Olaszország nevében. Köszönöm szépen, és most le is zárom ezt a napirendi pontot, és áttérek a következő napirendi pontra. Ez pedig a vélemény a közösségi jog alkalmazásáról a 13-as napi rendi pont előadó Helmer kollega, akinek most meg is adom a szót, hogy mutassa be a javaslatát. Which re- sorry, I don't know. Elnézést kérek, nagyon ritkán írok jelentést az Európai Parlamentben, mert úgy gondolom, hogy az a vélemény, amit tulajdonképpen szeretnék beleírni a jelentésbe, aztán olyan sok módosítom megy keresztül, hogy már nem is tükrözi a véleményemet. Valószínűleg ez lesz a helyzet most is. Lehet, hogy a kollégáimat meglepi, amikor azt mondom, hogy kisebbségi szempontból nézem az Európai Parlament eh, és az intézmények helyzetét. Szeretném kihasználni az alkalmat arra, hogy megköszönjem a titkárságnak azt, hogy, a, hogy eh, adtak nekem, összeállítottak egy javaslatot eh, arra, ahogy szerintük ki kellene, hogy nézzen ez a vélemény. Elolvastam figyelmesen, de nem értek vele egyet, úgyhogy most egy ö, olyan véleményt írtam ö, meg, amely sokkal pontosabban kifejezi a saját véleményemet. A titkárság nagyon udvariasan megkért, hogy esetleg nem működnék-e együtt velük egy olyan kompromisszumon, amely talán egy kicsit konszenzusabb jellegű, és amit, ö, ami nagy, nagy valószínűséggel át is menne a bizottságon, de én úgy is tudtam, hogy bármi, amit lerok össze-vissza lesz majd módosítva. E, úgyhogy úgy gondoltam, hogy e, inkább e, készítek egy saját véleményt, és mindezt annak tudatában teszem, hogy úgyis annyi módosító érkezik be hozzá, hogy felismerhetetlenné válik a szöveg az európai polgárság koncepcióját, mint olyat egyébként is elutasítom. Én királyi alattvalóként születtem, most király női alattvaló vagyok, és senki nem kérdezte meg, hogy szeretnék Európai Uniós állampolgár lenni, vagy nem. Az egész koncepciót úgy, ahogy van, elutasítom. Ezért saját véleményemet írtam le ebbe a véleménybe, tehát az Európai Parlamentnek és a petíciós bizottságnak benyújtandó petíció lehetősége pontosan azért létezik, mint amiért az ombudsman, vagy mint a szubszidiaritás kérdése, amelyet nagyon gyakran vitatunk, de semmiféle szempontból soha nem tartunk be. Ugye az 50-es cikk azt írja le, hogy elvileg a tagállamok kiléphetnek az unióban. Ez sem azért szerepel ott, mert, bár, mert arra gondoltak, hogy bármely tagállam szívesen megtenné ezt, csak azért, hogy elmondhassuk, hogy demokratikus módon működik az unió, és elvileg a tagállamok szabad választásán alapul, hogy tagok-e vagy nem. Én úgy gondolom, hogy az európai parlamenti petíciók egyszerűen kozmetikai eszközök, amelyek az európai polgárság demokratikus legitimációját próbálják meg, meg megerősíteni, és ennek alapján teljesen demokra... semmiképpen nem demokratikusak, úgy, ahogy az EU sem demokratikus és nem is elszámoltatható számolok vele hogy pontonként és soronként kritizálni fogják amit lertam de azért a nyolcas bekezdésre itt utalnék, ugyanis itt a spanyol ingatlan ügyekről van szó, és talán a szakbizottság szimpátiáját ez a bekezdés egy kicsit nagyobb eséllyel el fogja nyerni. Ugyanis azt tudom, hogy nagyon sok tag már 15 éve itt ül a szakbizottságban, és egyfolytában hallgatja az európai polgárok panaszait az én országom, a Németország, Franciaország, Skandináv országok és valóban Spanyolország polgárai felől is ingatlanügyekben. Biztos vagyok benne, hogy hozzám hasonlóan nagyon sokan frusztráltak amiatt, hogy a bizottság képtelen volt megfelelő lépéseket tenni ezzel kapcsolatban. A spanyol, ország, spanyol elnökség alatt már kérde, kértük őket, hogy hogy megfelelő intézkedéseket hozzanak. Egy-két ügyben történt is némi előrelépés, de gyakorlatilag ez nem volt elegendő. Biztos vagyok benne, hogy a bizottság sokkal diplomatikusabban fogalmazná meg a véleményt, de én úgy gondolom, hogy ha már lehetőségünk van rá, akkor nagyon komolyan, konkrétan kellene megfogalmazni mindent, és legalább ezt az egyrészt így kellene hagyni, annak ellenére, hogyha az összes többi bekezdésemet agyon is fogják majd módosítani a kollégák. Elnök, köszönöm szépen. A bizottság képviselőinek adom meg a szót. Bassi úr kapja meg a szót. Thank you. Um, thank you, uh, Madam Chairman. Uh... Köszönöm, elnök asszony. Ha lehetséges, szeretnénk megvárni a vélemények mindkét verzióját, mindkét megfogalmazott verzióját. Egyrészt a Peti titkárság verzióját, nem, csak egy van. És lehetséges megkapni Helmer úr verzióját? Ez benne van az anyagokban. Az elnök mikrofonon kívül szólt hozzá. Még nem, de hogyha megkapjuk, akkor megfelelő válaszokkal fogjuk azt ellátni. Elnök, akkor Vilend úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony csalódással kell szolgálnom. Nem vagyok meglepődve azon, amit a vélemény alkotója leírt. Úgy tűnik, hogy mélységesen nem ismeri, az, az, nem, nem tud semmit arról, hogy a jelentéstevőknek mi a feladatuk. A jelentéstétel ebben a házban nem magánügy, hanem igenis a bizottság ad mandátumot arra egy tagnak, hogy a kollégák véleményét figyelembe véve fogalmazom meg egy véleményt lehetőség szerint olyan módon, hogy aztán azt majd a plenáris ülésen is tükrözi a, a nagy többség véleményét. Tehát ez az, amit egy jelentéstevőnek, jelentéstevőnek meg kell tenni. akkor is, hogyha az ember a alatt, királynő alatt valója. Ugyanis egy vélemény előadója, tisztségviselő, tisztviselő, és nem a saját véleményét kell megfogalmaznia. Úgy gondolom, hogy ez a tisztségviselői megbízás, ez, ez nagyon, ezt nagyon komolyan kell venni. Nem arról van szó, hogy itt, a, itt a, az egyenes közvetítés során meg kell próbálni a választóinknak beszélni, hogy majd e lehetőleg jövőre is megváltozanak. Én úgy gondolom, hogy ezt sokkal intelligensebben kellene megközelíteni. és megvan annak a jó oka, hogy megvan az a lehetőség is, hogyha valaki végül is a saját véleményét nem találja megfelelőnek, hogy annyira megváltoztatják, hogy már nem tud meg, nem tud, nem tud mögött állni, akkor a plenárison visszavonhatja róla a nevét. Na most az, hogy valaki ezzel visszaél, az, kér, az természetesen előfordul, de ez egyáltalán nem jogos. A, egy jelentés készítésénél, vélemény készítésénél arról kell, hogy az kell, hogy a lényeg legyen, hogy az Európai Uniós jogokat hogy érvényesítik, illetve hogy tartják be. Az Egyesült Királyság az Európai Unió tagja, tehát az Európai Uniós jogszabályok ott is érvényesek, és elnézést kérek, de attól függetlenül, hogy ön alattvaló vagy nem, ön akkor is európai polgár, és ez a jog mindenkire egyenlő módon vonatkozik. Természetesen vannak egyes esetek Németországban is, különböző tartományokban. Valami olyasmi történik, amiről el tudjuk mondani, hogy hiába van hozzá jogunk, nem, lesz, nem, nem sikerül majd érvényesíteni azt. Tehát nem úgy tudunk kijönni az ügyből, ahogy elképzeltük. Pontosan ezért van a petíciós bizottság. Igenis, a petíció és a petíciós bizottság nem egy kozmetikai eszköz, ugyanis már az ön királynőjének a kormánya felé is megmutatta a fogafehérjét, kimutatta a fogafehérjét ez a petíciós bizottság, úgyhogy a az első bekezdés első mondatát, első gondolatát abszolút elutasítom. A második mondatát, gondolatát pedig úgy gondolom, hogy azért kell elutasítanom, mert az pedig egy egyszerű, egyszerű kampánymondat, és teljesen felesleges bevenni. azt most nem megyek bele, hogy milyen módosítókat akarok, módosításokat tenni a különböző bekezdésekhez, majd a módosítóimat elolvashatja. Na most a nyolcas bekezdéssel kapcsolatban, amire fölhívja a figyelmünket, és megkéri, hogy azt támogatjuk. Tehát először is, először is az egész írományon keresztül szígy az Európai Uniót, és megszégyeníti, utána pedig egy olyan témában, ahol az, ami esetleg pozitívan érintheti, illetve valamilyen módon érintheti az Egyesült Királyság lakóit, abba pedig a támogatásunkat kéri. Tehát egy, egy csomó dologban nem vár el semmit, aztán a spanyol kormánytól mégiscsak elvár valamit, amelyet, amelyet a saját kormányától sem vár el, mégpedig az, hogy a polgárai számára jogbiztonságot biztosítson Helmer kolléga, nem értem még ám, hogy mit akar ezzel. Öm, az, és az az igazság, hogy az az önkormány, pontosan az önkormánya az, amely továbbra is megtagadja az európai ö, ö, az emberi jogok kartáját ö, elismerni de mint Európai Uniós polgár akkor is vonatkozik önre mindez, de az Egyesült Királyságban nem érvényes ez a karta. Minden esetre úgy gondolom, hogy a nyolcas bekezdése abszolút nem esik egybe, nem összeegyeztethető az egyessel. Akkor dönts el, hogy az egyes, egyes az ön véleménye, vagy a nyolcas, mert a kettő együtt nem megy. Nem vagyok meglepve a vélemény megfogalmazásán, és majd benyújtom a módosítóimat. Thank you, Mr. Wieland. Köszönöm szépen, Wieland úr. Valaki más kíván szól, e szólni? Akkor én hozzáteszem az elhangzottakhoz a saját megjegyzésemet teljes mértékben egyet értek azzal, amit Viland úr mondott először is, azzal, hogy a véleményhez módosítókat kell beterjeszteni elsősorban az egyes ponthoz. Akar szólni az elhangzottakhoz? Igen, mindenképpen elnök asszony. Először is én azt gondolom, nem értek egyet Wieland úr javaslatával, miszerint az első és az utolsó bekezdése a szövegemnek egymással összeegyeztethetetlen. Másrészt elmondanám, hogy az utolsó bekezdés pont, hogy támogatja az első bekezdést, kimutatja azt, hogy a polgárok ezen szakbizottságban azt rendszeresen benyújtanak petíciókat, és semmit sem érnek el. Ön azt mondta, hogy az én országom kormánya megtagadja az alapjogok kartáját. Nos, a spanyol kormány megtagadja a tulajdonhoz való jogot és a betartható szerződéshez való jogot az európai polgároknak, akik tulajdonnal rendelkeznek Spanyolországban. Tehát éppen ezért a spanyol helyzet pont, hogy bemutatja, hogy mennyire fölösleges a petíciók benyújtása, és aláhúzza azt a meglátásomat, mi szerint ez egy kozmetikai eszköz, nem pedig egy valódi jogorvoslat. Tehát elutasítom azt az állítást, mi szerint ez a kettő egymással összeegyeztethetetlen lenne. Villandúr, nagyon köszönöm, hogy ön egyfajta útmutatót adott az európai alkotmányos ügyekről és arról, hogy a parlament hogyan működik. Nagyra értékelem a megjegyzéseit, és nagyon örülök annak, hogy megtanulhattam most, és kiderült számomra, hogy a szakbizottság és a plenáris részét képezem, és hogy én nem a választópolgáraim véleményét képviselem, de hát bizonyára, hogyha én ezt így gondoltam eddig, akkor teljesen tévedek. Nos, ö, hogyha valaki azt mondja nekem, hogy ez így elfogadhatatlan, nos, az én országomban a legtöbb ö, brit polgár éppen azt mondja, hogy az Európai Uniós tagság az, ami elfogadhatatlan. Sajnos eddig a kormány nem sikerült erről meggyőznünk, de meg fogjuk győzni. Elnök asszony, ö, először is bemutattam a véleményemet, és teljesen tudatában vagyok annak, hogy ezt radikálisan meg fogják változtatni. Ezt kimondták, ezért hálás vagyok, és én nagyon szívesen lemondok erről a jelentésről, mondjuk olyan számára átadnám, aki inkább Villand úr véleményét képviseli. Köszönöm. Mr. Villand. Villand úr. A Kollege Helmer, azt Helmer kolléga nem értette meg pontosan, én az ön jogát, mint szabadon megválasztott képviselő jogát nem vonom kétségbe, ellenkezőleg én úgy gondolom, hogy minél én, én, úgy gondolom, hogy önt minden jog megillet, de ön úgy gondolom, hogy itt nem csak képviselőként kell, hogy fellépjen, hanem tisztségviselőként is, és hogyha egy ilyen feladatot kap, akár véleményt, akár jelentéstervezet megírását, akkor nem csak azt teheti meg, amit személyesen szeretne ugye ugyanazt kell, ugyanazt kell, ugyanazt nem lehet megtenni, amit most a spanyol kormány szemére hány, és nem arról van szó, hogy az én elképzelésemet kellene tükröznie egy véleménynek. E, a jelentéstevő az adott témáról tisztségviselőként kell, hogy dokumentumot készítsen, természetesen a saját véleményét bizonyos szempontból bele kell, hogy írja, de az nem lehet, hogy mást ne, ne vegyem mást figyelembe. Hiszen a, a, meg lesz a dokumentum, és akkor majd mindenki a saját véleményét elmondhatja erről a dokumentumról. Én csak azt mondtam el önnek, hogy a, elvileg a megbizatásában mit, mi szerepel. És ö, ezért is mutattam rá a nyolcasra. Tehát az egyetlen különbség az, hogy egyáltalán ebben a Kostas ügyben az uniós jog alkalmazható-e, vagy nem, ugyanis erről nagyon sokat vitáztunk már az, az Equitable Life témájáról már volt nagyon sok vita, és az teljesen komolyan még nem volt eldöntve, hogy most ez valóban jó, európai jog körébe tartozik-e, vagy nem. És az persze jó, hogyha ezt a pontot itt meg, meg, megemlítette, de az a minden esetre élek majd azzal a jogommal, hogy módosított nyújtsak be, és az Equitable life és a spanyol parti területek védelmével kapcsolatban is elmondjam a véleményemet. Köszönöm szépen. Helmer úré ismét a szó. Azt hiszem, hogy a jelentéstevő szokta megkapni általában az utolsó szójogát, vagy nem ismerem jól az eljárást a bizottságban? Nagyon házas, hálás vagyok Wieland úrnak, hogy még tovább folytatta a leckésztetés. Én úgy gondolom, hogy elveszti az értékét az eh, érvelés, amikor azt mondja, hogy a brit kormány felelős a spanyol ingatlan problémákért. Ez azért kicsit eh, messze ment, de hogyha van még e- ezzel kapcsolatban információja, akkor azt nagyon szívesen meghallgatnám. Minden esetre azzal fejezném be a hozzászólásomat, hozzászólásomat. Valószínűleg nem leszek képes konszenzust elérni. Én tartom magam ahhoz az nézetemhez, mi szerint egy sor intézkedés létezik, amely csak úgy tűnik, hogy demokratikus legitimitást garantál, ugyanakkor nem képes erre, de ön, ön is örülhet, meg a szakbizottság is örülhet, amikor azt mondom, hogy valószínűleg nem lesz ezzel kapcsolatban konszenzus. Minden esetre annak örülök, hogy kimondhattam a véleményemet, és elnök asszony, még egyszer elmondom, nagyon szívesen lemondok a véleménykészítés jogáról, és átadom azt bárki másnak, aki erre esetleg alkalmasabb, mint én. It's your proposal, it's a request. Ez az ön javaslata. Ez akkor egy kérdés az ön részéről? Szeretne lemondani? Kérdez az elnök. Helmer, hogyha bárki ezt figyelemmel követe, mint ön is ezt a vitát, akkor ebből logikus, hogy nem valószínű az, hogy én jelentést, olyan jelentést készítsek, amelyet a szakbizottság elfogadhatna. Elnök, de ön azt mondja, hogy ön nyitott a módosítók megvizsgálására, tehát módosíthatunk az ön jelentésén, véleményén. Hogyha ragaszkodik ahhoz, hogy lemondjon, mi ezt elfogadjuk, akkor valaki más kerül az ön helyére. Helmer, én előre számítottam azzal, hogy módosítanak majd a jelentésen, de ön most előre megy a kérdésnek, és azt mondja, hogy nagy valószínűséggel a szakbizottság nem fogja elfogadni ezt a jelentést. Éppen ezért akkor formálisan kérem elnök asszonytól, hogy ö, szabadítson fel ezen feladat alól, és valaki más vállalja le a véleménykészítését, Elnök, hogyha ez az ön döntése, akkor valaki mást fogunk kijelölni erre a véleményre. Sajnálatosan idő. Szerencsére még van időnk arra, hogy ezt a módosítást eszközöljük. Köszönjük az együttműködést, Helmer úr. Akkor ezt a pontot lezárjuk. A következő napirendi ponthoz érünk. A 14-es napirendi pont az Szalavrakosz jelentésről van szó. Μου ετέθη εισήγηση σχετικά με την ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Az Európai Ombudsman 2012 évi tevékenységéről szeretnék beszélni. Szeretném elmondani, hogy Diamandouros ombudsman úr 10 évig volt ebben a pozícióban. És azt gondolom, hogy nagyon biztos rendszert garantált az európai polgárok számára, és ez a jelentés valóban kimutatja, hogy milyen előre lépések történtek, és megerősödött az ombudsman tevékenysége az előző időszakhoz képest szeretnék ezekre most konkrétabban is utalni. 2012-ben rendkívül produktív évről beszélhetünk. Nőtt a vizsgálatok száma az előző évhez képest. 465 vizsgálatot indítottak, és ez 23%-kal volt nagyobb, mint 2014-ben, és 390 vizsgálatot zárt le Általában véve tehát a vizsgálatok száma nőtt, ben az ombudsman 26 ezer egyént, egyénnek segített 2442 esetben, és tájékoztatás iránti kérelmükre 1211 esetben válaszolt, és tanácsot adott az internetes oldalán található interaktív útmutató segítségével 19281 esetben. Ezen ö, tanácsok ö, ezen útmutató segítségének köszönhetően 700 40 panasz érkezett, és ez igen alacsony, a 10 a legalacsonyabb szám. 2012-ben sokkal erőteljesebben használták az interneten az esetek 75%-ában, tehát ez lényegesen jobb eredmény, mint 2011-ben, amikor 66%-os volt ez az arány. A megnyitott esetek nagy számában sikerről beszélhetünk. Hogyha megnézzük a beindított vizsgálatokat, azt láthatjuk, hogy az ombudsman döntéseinek való megfelelés aránya magas. Az ombudsman tanácsát nagyon sok esetben követték. Több esetben megpróbáltak ezen a területen javítani, Az ombudsman tanácsot adott ki a személyzeti irodának, személyzeti felvételi hivatalnak is. 2012-ben 78 vizsgálat indult. Ezen kívül javítottak azon a módon, ahogy a vizsgálatokkal foglalkoznak, Így a három célkitűzést, amit eh, eh, kitűztünk, azt eh, el tudtuk érni, például a minőség javítását és a panaszok kivizsgálásának megfelelő eljárását. A megfelelő európai keretek az egyes európai polgárok jogát meg tudták erősíteni, és a szakbizottságunkkal egy együttműködésben az elvárások szerint erősíteni tudtuk ezt a jogot. 2012-ben 42 százalékkal ben a jogalkotási kérdések, az információhoz való hozzáférés, a tájékoztatás volt a legfontosabb kérdés, és még két dologra szeretném fölhívni a figyelmet. Az N preambulum bekezdésben szeretnénk kihúzni azt, a, azt az részt, miszerint az európai EPSO alkalmazottak 16,8%-át val kapcsolatban a indult eljárás, és a 13-asban ugyanez szerepel a 13-as pontban. Aztán a 9-es cikkben is van egy 16,8% az európai, az az EPSZO-val kapcsolatban. Tehát ez azt jelenti, hogy dupla annyi vizsgálat indult. Én Szeretnék tehát, hogyha ezt a két számot húznák, kihúznák, törölnék a, az állásfoglalásból. Ennek az az oka, hogy semmiféle pontos adatot nem tudtunk kapni ebben a témában, és Diamanduros ombudsman is ezt kérte. Mint tudják, a hitelesség szempontjából nehéz szakaszban vagyunk, és ez nagy bizonytalanságot hozott létre az európai polgároknak. Éppen ezért kötelezettségünk azt mutatni, hogy az európai politikusoknál nem így van a helyzet, és biztos vagyok abban, hogy az ombudsmannak ebben nagy szerepe lehet. Azt gondolom, hogy a jelenlegi körülmények között még fontosabb, hogy az ombudsman hatékonyan végezze a munkáját, azért, hogy a közigazgatás jobban működjön egész Európában. Így rendkívül szélsőséges helyzetekben is lehetőséget adunk a polgároknak arra, hogy elmondják a véleményüket. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az elmúlt időszakban megnőtt az európai ellenesség nálunk Görögországban a fasizmus is előretört, az arany aranyhajnal politikai erő jött létre, és gondolom, hogy a sajtóból sokat hallhattak már erről, mindenképpen oda kell figyelnünk erre a jelenségre. Azt gondolom éppen ezért, hogy az ombudsmani tisztség segíthet abban, hogy a kedélyeket megnyugtassuk ebből a szempontból. Bizalmi légkört kell kialakítani, hogy a polgárok megbízhassanak az Európai Uniós intézményekben az Európai Ombudsman és más testületek előre vihetik a dolgokat ebben az irányban. Több mint 40 éve dolgozom ügyvédként, és elmondhatom, hogy ezt a tisztséget, az ombudsman tisztségét felhasználhatjuk arra, hogy nagyobb legyen a legitimizáció, és a polgárok számára felmerülő problémákat megoldhassuk. Az igazságügyi, igazságszolgáltatási rendszereknek gyorsabban és hatékonyabban kell működniük a jövőben. Minden Európai Uniós tagállamban. egyenlő esélyeket kell biztosítani mindenkinek az Európai Unión belül. Ezen jelentés alkalmával szeretném elmondani, fenn kell tartanunk az európai filozófiát és Küzdenünk kell Európa jövőjéért. Nem azt mondom, hogy minnyáján sikeresek lehetünk ebben. Van, aki sikeresebb, mások kevésbé. De el kell fogadnunk, hogy ez a helyzet, és ez ellen küzdenünk kell. Dél-Európában speciális problémák is vannak a pénzügyi válság következtében de azt gondolom, hogy számukra is rendelkezésre kell, hogy álljanak az európai intézmények, és konkrétan az Európai Ombudsman intézménye. És ezen intézmények segítségével tudjuk a problémákat megoldani. Az előbb már említettem az aranyhajnal pártot Görögországban, és lehet, hogy hasonló helyzet fog előállni Olaszországban, Spanyolországban, Portugáliában, sőt, akár Franciaországban is. Akár még rosszabb is lehet a helyzet a jövőben, úgyhogy mindenképpen ö, aggodalommal tölt el minket ez a helyzet. Köszönöm, hogy meghallgattak. Nagyon szívesen hallgatom meg a kollégák véleményét a jelentésről. és hogyha bárki benyújt módosítót, azt is nagy figyelemmel fogom feldolgozni. Biztos, hogy mindenki jó szándékkal fog együttműködni, azért, hogy együtt tudjunk működni, attól függetlenül, hogy milyen a politikai hovatartozásunk, és hozzájárulhatunk az intézmény és Európa jobb működéséhez. Köszönöm. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm Szalafrákos úrnak ezt a kiváló munkáját. Szeretnék köszönetet mondani Randó úrnak az Európai Beruházási Banktól, Sirokko úrnak, az Európai Gazdasági Szociális Bizottságtól, Bamfis úr az EPSZO-tól, aztán a tanács képviselőinek is köszönetet mondok, hogy itt vannak. Kolapszka Bomiszka asszony két szót. Köszönöm szépen. Nagyon nehéz hozzátenni valamit is az elhangzottakhoz, ugyanis egy csodálatos munkát végzett az ombudsmanunk, és ez a jelentés is kiváló, hogy köszönetet mondok önnek a görögországi helyzettel kapcsolatos megjegyzéseit. Ez számunkra nagyon fontos a helyzet, inform, helyzettel kapcsolatos információkhoz. Az Európai Ombudsman valóban egy nagyon jó ombudsman volt. Az ombudsman jelölt minisztereket meghallgattuk, és ők is nagyon sokat, sokszor utaltak a jelenlegi ombudsman munkájára. Azt mondták, hogy szeretnék a munkáját folytatni, és példaként tekintenek rá. Ez nagyon jó dolog valaki értékelése szempontjából, aki ugye lezárja a tevékenységét. Nagyon sajnálatos, hogy visszavonul az ombudsman, és ön a jelentésében szintén rámutat a nagyon fontos tevékenységre, amelyet az ombudsman végzett, több mint 2400 panaszsal foglalkozott csak a múlt évben, ez 20, több mint 22 ezer európai polgárt érintett, és több mint 2000 esetében az EU administratív működésével kapcsolatosan javításokat ért el, és a, több mint 80%-át az ajánlásainak követte az Európai Unió. Azt hiszem, hogy ez tényleg csodálatos eredmény, úgyhogy ezt nem szabad elfelejtenünk, és a kevés volt a kritika a tevékenységével kapcsolatosan. Csak remélhetjük azt, hogy a következő ombudsman is ilyen sikereket fog elérni. A parlament jelentése, amelyet most ön beterjesztett, nagyon kevés megjegyzést szeretnék ezzel kapcsolatosan elmondani, néhány technikai korrekcióra van szükség. Mindössze itt nem kritikai megjegyzésekről, hanem ajánlás tervezetekről kell szólni, ami a, a az Y preambulum bekezdést jelenti, és a 23-as bekezdést itt egy tanfolyamról van szó, nem tudom, hogy ehhez talán hozzá lehetne még valamit tenni, vagy néhány megjegyzést. Ugye az ombudsman részt vett különböző konferenciákon, közigazgatási jogszabályokkal kapcsolatosan és másokon, de azt hiszem, hogy ilyen típusú jelentésben ezeket a dolgokat nem kell részletezni, annyi tevékenysége volt az ombudsmannak ezeken kívül is. Tehát ezek csak kisebb megjegyzések. Semmiféle problémát nem látok a jelentésben. Nem tudom, hogy a kollégáim hozzá akarnak-e fűzni valamit még az elhangzottakkal, vagy a Strasbourgban majd föl fogják még vetni ezt a kérdést. Én, én nem fogok módosítót beteljeszteni a jelentéshez. Köszönöm szépen ezt a mai beszámolót is. Más? Kíván ezt szólni? Villand úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kolléga, egy sor dolgot elmondott már helyettem. Minden esetre én is szeretném megköszönni a jelentést. Diamaduros úrnak méltó emléket állít ez a dokumentum, hogyha elfogadják majd a plenárison, sőt, ha már a szakbizottságban is elfogadják, akkor már meg lesz az új ombudsman, úgyhogy talán jó lenne, hogyha azt is beleírnánk, hogy ezt a tisztségváltást az anélkül, hogy negatívat mondanánk Diadmaduroszról, elmondanánk, hogy ez most egy szünetet, egy cezúrát jelent, és ezt szeretnénk kihasználni arra, hogy az utódja, utódjában majd új kvalitásokat is el tud, látni tudjunk. Például arra gondolok, hogy a polgárok nagyon nehezen látják a különbséget a között, ami az ombudsmannak irányítandó kérvény, illetve a petíciós bizottságnak irányító kér, irányítandó kérdény, kérvény. Talán ezt egy kicsit precízebben kellene meghatározni, és meg kellene jobban e, e, magyarázni, esetleg elektronikus úton kereshető módon kereskedővé tenni, hogy milyen, milyen témában kell a petíciós bizottság felé, tehát a parlament leveles ládájába irányítani a panaszokat, és milyenek azok a panaszok, amelyeket pedig az ombudsmannak kell irányítani, és egy, ezen kívül az elfogadhatósággal kapcsolatban is nagyon, kivál, nagyon világos meghatározásokat kell készíteni. Ugye a jelentésben az van, hogy csak a, az ombudsman, hogy az ombudsman csak a mandátum alá eső kérdések 30%-át tudta kezelni. Lehet, hogy ez azt jelenti, hogy nálunk is, tehát a mi szakbizottságunkban is el kell, meg kell erősíteni, hogy a szerepeket hogy kell majd elosztani a két tisztségkétesület között. Szalabrakos úrral egyetértek abban, hogy meg kell gyorsítani a munkánkat, hiszen a, a lassú munka, a lassú ügyfeldolgozás az nem elfogadható, ezért közös mércét, közös feltételeket kellene, körülményeket kellene kidolgoznunk az ombudsmannal úgy gondolom, hogy vannak olyan esetek, amelyekben a meghallgatások során, amelyekben úgy tűnt, hogy nem egészen világos az erre való hajlandóság, de én azt hiszem, hogy most érkezett el az idő, amikor közösen átalakíthatjuk majd a jövőnket, a jövőbeni tevékenységünket. Néhány változtatást is javasolni fogok majd, de a legtöbb gondolatban egyetértek önnel. Ugye nem, nem csak arról van szó, hogy vannak elégedettek meg elégedetlenek, hanem olyanok is vannak, akiket, akik jobban részt vesznek a munkában, illetve kevésbé, illetve akik, e, e, akik hátrányosabb és kevésbé hátrányos helyzetben vannak. Arra kell vigyáznunk, hogy a populisták ne vegyék át a hatalmat, ne kapjanak túl nagy hatalmat, és ugye nem csak a jobboldali, hanem a baloldali szélsőségesekre is vigyáznunk kell ebben az esetben mindenhol látjuk, hogy ahol a komoly pártok a ö, kifejezéseiket, a nyilatkozataikat egy kicsit a, kicsit a szélsőségek felé próbálják irányítani, akkor ott aztán a szélsőségesek meg is erősödnek. E, ezt a tendenciát nem szabad erősítenünk, meg kell próbálni ellez, ez ellen dolgoznunk. Együtt kell működnünk az emberekkel, és ott kell segítenünk nekik, ahol legnagyobb szükség van rá, attól függetlenül, hogy Dél-Európában, Észak-Európában vagy a perifériákon vannak ilyen gondok, meg kell nézni, hogy hol tudunk segíteni. Thank you, Mr. Wieland. Köszönöm szépen, Wieland úr. Vissza adjuk a szót Szalavrákos úrnak. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm a kollégáknak a megjegyzéseiket. Nagyon örülök, ugyanis aggodalmaimat osztják a kollégák is azzal kapcsolatosan, hogy egy fair rendszert alakítsunk ki Európában, a demokráciát biztosítsuk. Természetesen vannak mind bal, mind jobb oldalon is szélsőségesek. A probléma a következő. Amikor valamikor nemet mondunk valamire, nagyon döntő módon, akkor az problémát okozhat. Nem szabad elfelejtenünk, hogy meg kell próbálnunk a populizmustól elfordulni a politikánkban. A politikusok feladata az, hogy segítsék az embereket a közösségeiken belül. Azt hiszem, hogy minden tagállam megpróbál sokkal szolidaris, szolidárisabb lenni a polgáraival. és nem akar konfliktus helyzetbe kerülni. Minnyáján ezt próbáljuk megvalósítani, ezért vagyunk itt. És hát egy életünk van, ahogy mondják, és ebben az életben kell ezt elérni. Persze megértjük a nehézségeket, és Ilyen értelemben lázadnak fel az emberek, hogyha a Bibliára gondolunk, és arra, hogy mik is a Biblia tanai minden keresztény számára, akik ismerik a Bibliát. Tudjuk, hogy hogy az, a föld gazdagságát mindenki számára ö, ö, egységesen kell e, elosztani, egyenlő módon kell elosztani. Ja, itt a német megközelítés is uralkodik. Nem vagyok, nem ellenzem Marx tanait, de azt hiszem, hogy a jövőben kell felhasználni a múltban megtanult leckéket, és nem szabad megismételni a rossz tapasztalatokat, jó értelemben kell a tapasztalatokkal élni. Köszönöm. Köszönöm szépen szalavrákos úrnak. Informálnám önöket, hogy a módosítók benyújtásának határideje június 24-e, 12 óra a szavazás pedig a következő júliusi napirendünkön re lesz kitűzve, és a szeptemberi penális ülésen lesz majd a jelentésről a vita. Köszönöm szépen még egyszer, és az utolsó napirendi pontra térünk át, ez pedig a lengyelországi tényfeltáró látogatásról szóló jelentés. Megadom a szót Taylor úrnak, aki a delegáció tagja volt. Thank you very Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy megadta nekem a szót. A lengyelországi delegációra azért került sor, mert nagyon sok petíció érkezett onnan, a rendezvény május 29-e és 31-e között folyt le. Viktor Posztináról és jó magam utaztam el, illetve nem hivatalosan Lidia Csalama Kalanga, Oderberg és Zaneki kollégák is eljöttek, az szocialisták és az ECR képviseletében. Georgiana Sandu és Lela Pinta kísért minket nagyon nagy szakértelemmel, ezért igen hálás vagyok neki. És a Voszláv regionális alkalmazottak is sokat segítettek nekünk a munkánkban. ö, töltöttünk némi időt. Első nap a petíciók benyújtóival találkoztunk, itt a palagász témában nyújtottak ők be petíciókat, utána pedig olyan emberekkel beszéltünk, akik a lignit nyílt bányászati kitermeléséről írtak petíciót Sziléziában, utána az alsó sziléziai területekre mentünk, megtekintettük azokat a területeket, amelyeket, amelyekre hatást gyakorol majd ez a kitermelés. A második, vagyis inkább a harmadik napon, nem, elnézést, második, e, úgy tűnik, hogy túl, kettőt lapoztam, úgyhogy mégiscsak a Második napról lesz most szó. A geológia és a geológiai koncesziók osztályát látogattuk meg a Környezetvédelmi Minisztériumban, és az alsó sziléziai kormányzó hivatalában is látogatást tettünk, ahol a helyi regionális fejlesztési igazgatóval beszéltünk, valamint az ipar két képviselőjével. Azt hiszem, hogy a lignit külszíni fejtéséről beszélnék elsősorban. Az alsó sziléziai területek nagyon nagy lignit készletekkel rendelkeznek, és a, poli, az, a lengyel energiaügyi stratégia nagyon nagy tartalékokat lát ebben. 350 ezer ember él alsó sziléziában, a legs súlyosabban érintett területeken tartottak egy népszavazást kiderítendő, hogy a lakosság támogatja-e a külszíni fejtés elterjedését, illetve a külszíni fejtéssel dolgozó bányává változtatását ennek a területnek, és 90, 95%-a a lakosoknak természetesen ellent mondott ennek. Beszéltünk a helyi polgármesterekkel, és a házak, az iskolák, az bármilyen infrastruktúra, amiből igazából a városok állnak, mindenképpen hatás alá kerülnek ennek a tevékenységnek. Mindezeket amik, azokat a városokat, amelyek ezeken a területeken léteznek, földig le fogják tarolni, és lignit bányákat fogoknak majd ott létesíteni. Hát ez a kérdés, hogy egyáltalán ezek a közösségek mit kezdenek majd ezután. A aggodalmaink kifejezésére azt a választ kaptuk kormánytól, hogy a lignit forrás stratégiai jelentőségű, és szeretnék a, jövőben, a jövőbeni kihasználás céljából megvédeni ezt a készletet, és majd kideríteni, hogy majd 30 év múlva mi legyen a sorsa ennek a lignit készletnek. Tehát tulajdonképpen az ott élő közösségek most ilyen senki földjén leledzenek, mert tudják, hogy előbb-utóbb majd sor kerül a bányászatra, és már a jelenlegi időszakban senki nem hajlandó se befektetni, se más tevékenységet végezni ezeken a városi területeken, mert tudják, hogy előbb-utóbb a földig le fogják rombolni a városaikat látogatásunk során azt is kértük, hogy a regionális kormányzóval találkozhassunk, illetve hogy a helyi polgármesterekkel együtt ő is ott legyen, és hát el kell, hogy mondjam, hogy első alkalommal történt meg az, hogy a, a polgármesterek nekünk köszönhetően végre találkozhattak a kormányzóval is, mert nagyon sokszor kérték már, de E, erre eddig nem kerülhetett sor, úgyhogy úgy tűnik, hogy a két oldal körül, között nincs meg a megfelelő ö, kommunikáció. Es, az első napon Koknalan és egy másik kimondhatatlan nevű városba mentünk, ahol a rétegrepesztéssel kapcsolatos kampányozókkal beszélgettünk, és két testvér jött el, akik a repesztés ügyében nagyon ér, nagy, magas érzelmi töltetű beszédet tartottak. Miután delegációnk visszatért Brüsszelbe, én még ott maradtam Lengyelországban, mert szerettem volna a repesztéses módszerről még többet megtudni. Gdanskba utaztam, ugyanis a palagázban ez a terület leggazdagabb és úgy láttam, hogy az ottani kampányolóknak ugyanolyan aggodalmai vannak, mint azoknak, akik a, a petíciót nekünk benyújtották, tehát a vízszennyezése, illetve a fenntarthatatlanul nagy vízmennyiségek felhasználása a repesztésre, ezen kívül még a levegőszennyezés és a, és a széndiokszid kibocsátás növekedése, valamint a különböző szivárgások is aggodalmat okoznak neki. A kampányolók számára ez teljesen világosan politikai kérdés volt, és elmondták, hogy a minisztériumon belül több tisztviselőt elítéltek már ez különböző megvesztegetési ügyek és egyéb botrányok miatt. A delegáció konstruktív, baráti szándékkal indult Lengyelországba. Természetesen a petíciók benyújtóinak kérésére tettük ezt. Szerettük volna biztosítani, hogy az Európai Uniós stratégiák és forgatókönyveket megfelelőképpen követik Lengyelországban. Azt a következtetést vontam le, és tudom, hogy a titkárság következő ülésünkre már a teljes jelentést is el fogja készíteni. Én úgy láttam, hogy az Európai Uniós konzultációra vonatkozó útmutatásokat nem követik, a nyilvánosság véleményének nem adnak megfelelő helyet. Úgy gondolom, hogy még az Orhuszi megállapodásnak sem tesznek eleget, és a lengyel energiastratégia 2013-ig ugyan nyilvánosságra került, és ennek a környezetvédelmi vonatkozásai is szerepeltek a minisztériumi honlapokon, de csak négy hétig. És ugye az azért furcsa, annak eh, fényében, hogy eh, több mint száz kitermelési engedély került kiadásra. Én úgy gondolom, hogy ez azt jelzi, hogy az ott lakó lakosságot nem, lakossága nem konzultáltak megfelelő mértékben. Azon kívül a a konzultációba való bevonásnak az volt a feltétele, hogy egy évvel előbbre jelezni kellett a részvételt, és úgy gondolom, hogy ez sem a részvételt ösztönző e, és e, nem különösebben befogadó jellegű együttműködés. Tehát úgy gondoltam, hogy anomáliák léteznek a lengyel kormány stratégiái, illetve az Európai Uniós elkötelezettségek között. A lengyelek nagyon nagy figyelmet fordítanak az energiamixre, szükség van energiára, természetesen ezt meg is értjük. Nem szeretnének az orosz gáztól túlságosan függeni, de ennek ellenére el kell, hogy mondjuk, hogy az az a palagáz kitermelés, az a, a, a palagáznak a, olyan mértékű kitermelése, amelyet most terveznek, nem veszi figyelembe a széndiokszid kibocsátási céle, célokat. A környezeti hatás tanulmányok 2012-ben készít, készültek el, és ennek során a, és ezekben is kijelentésre kerül az, hogy a nyilvánosság véleményét igen alaposan be kell vonni az ilyen döntések meghozatala előtt a döntéshozatali folyamatban. Én úgy gondolom, hogy ez a legkisebb mértékben sem történt meg. Ez, volt, ez így lehet körülbelül összefoglalni a, azt, amit mi készítettünk, amit mi tettünk, hogyha a saját személyes élményeimről többet te szeretnének megtudni, akkor ezt egy nem sokára elérhető blogon megtehetik, és egy filmet is föltettem oda a látogatásról. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen, nagyon is eh, érdekes, kimerítő volt. Igen, kimerítő, nem csak teljes körű, hanem kimerítő is. Igen, nagyon érdekes volt Elnézést kérek, hogy még nem olvastam a blog, blogját. Miről is szól igazából ez a jelentés? Számomra nem volt világos, hogy ez a lengyel energiapolitikáról szól, vagy pedig a repesztés kihatásairól, vagy pedig a konzultáció témájáról. Abból, amit ön most elmondott, minden, minden átjött, minden érthető volt, tehát volt szó a, a lengyel energiastratégiáról, látjuk azt, hogy a kormány dolgozik ezen a témán, lesz egy új politika, ha magáról a stratégiáról beszélünk, a CO2 kibocsátásokról, és így tovább, akkor látjuk, hogy máshogy akarják megszervezni ezeket a látogatásokat, ugye szakértőkkel találkoznak, talán érdekes lehet az új energia stratégiával kapcsolatos kormány tevékenység, a, beszélt ugye a szénbányákról. Egy, ebben az új stratégiában új szerepet kapnak talán, nem tudom. Aztán úgy gondolom, hogy az önjelentése a rétegrepesztés hatásairól is szól. A tényfeltáró látogatásokat akkor azokra a területekre kell irányítani, ahol a repesztéssel foglalkoznak azokban a régiókban, hogyha a repesztés hatásait akarják vizsgálni, akkor arra külön egy tényfeltáró missziót kell kiküldeni. A jelentés, tehát az ön számára is nagyon érdekes, mert sok különböző témát tartalmaz, de lehet, hogy magára a látogatás témájára kellene koncentrálnia, Természetesen Lengyelországban nagyon nehéz a megfelelő információkat megkapni, a, a kialakítani a párbeszédet, a megfelelő konzultációkat elérni. Azt is hallottam, hogy a közigazgatásban sok embert megvesztegetnek. Hát, ha jól értettem, akkor ezt is mondta, tehát többféle dologról van szó. Mindig azt hallom, hogy minden miatt panaszkodnak, de ugye ez tény, ez pedig egy tény feltáró látogatás volt. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Válaszolna akkor a kérdésre? Igen, köszönöm a kommentárokat. The reason for the delegation. Egyeteműben a delegáció célja az volt, hogy a petíció tárgyát fel tárgya. És én alapos vagyok, és ezen panaszokat nem tudom megvizsgálni anélkül, hogy megérteném, miért történnek, vagy nem történtek ezek a dolgok, és minek kellett volna történnie. Ez az oka az egésznek, és biztos vagyok abban, hogyha a titkárság jelentése megjelenik, akkor ők is erre fognak koncentrálni. Én kicsit más munkát végeztem, ettől függetlenül szükség volt arra, hogy ezzel kapcsolatban megvizsgáljuk a kérdést. Ezzel kapcsolatban kérték a tényfeltárást, és én ezen következtetésekre jutottam. Ami a helyre való ellátogatást illeti, valóban nagyon sok munkánk volt három nap alatt, és az egyik éppen szünnap volt Lengyelországban, úgyhogy ez csak nehezítette a munkánkat. De pontosan ez az oka annak, hogy én a hétvégémet is rászántam arra, hogy elmegyek Gdansk térségébe, és ott találkozzak az ottani kampányolókkal, hogy találkozhassak velük személyesen, és megbeszélhessük, hogy milyen aggodalmaik vannak az ottani rétegrepesztés hatásával kapcsolatban a közösségeikre. Igen, ami a korrupciót illeti, hát ezt gyakran hallhatjuk, és az egyik hírszolgálat jelentésében volt ez található, elküldöm majd önnek ezt a linket. Tehát nem én mondom ezt, hanem ez egy tényszerű jelentés volt. Tényszerű jelentés? Sajtójelentés? Én a sajtóban megjelent dolgokat soha nem kezelem tényként? Elnök mikrofon nélkül szólt valamit. Elküldöm önnek ezt a linket. Elnök, úgy látom, hogy itt pingpongozhatunk, de akkor javasolnám, hogy zárjuk le ezt az ügyet, és amíg a jelentés tervezet megjelenik a következő ülésre, addig most ezzel nem foglalkozunk többet. Ezzel akkor ez volt a napirendünk utolsó pontja, ezért még mielőtt berekeszteném az ülést, a zöldek azt kérték, hogy B-ből A-ba menjen át a 21-es és a 24-es pont. A többivel kapcsolatban elfogadottnak tekintjük a javasoltakat. Köszönöm, ezzel berekeztem az ülést.